védelmi szabályok által, de ezzel kell biztosítanunk az adatainknak a megfelelő kezelését. Amikor kiderült, hogy a biztonsági szolgálatok tömeges megfigyelést folytatnak, ez mindenkit meglepett. Persze ez egy sikeres megközelítésnek az egyik fontos eleme, már ami a kém tevékenységet illeti. Minden esetre az nem lepett meg senkit, hogy kémtevékenység folyik az adatainkkal szemben. Inkább az lepett meg, hogy, hogy mi az eredete és milyen mértékű ez a megfigyelés. Robusztus adatvédelmi és biztonsági keretek között dolgozunk, ami nagyon erősen szabályozott és felügyelet alatt áll. Néha úgy tűnik, mintha többen szabályoznák ezt a kérdést, és felügyelnék, mint hányan dolgoznak rajta. Ezek az ellenőrzési pontok minden szinten beépültek a folyamatba, például a rendszerek és az adatfolyamok felülvizsgálata, és általában a személyzet is nagyon biztonságorientált napi munkájában. Az Europolnál az adatbiztonságot az Europol Biztonsági Bizottság ellenőrzi, ez biztonsági szakértők alkotják a tagállamok rendészeti szakértői közül, és a biztonsági kérdésekkel foglalkozik ez a testület. Minden rendszer, illetve minden változás a rendszerekben a bizottság elé kerül, és ez akkreditációs tanácsot ad az Európai Igazgatási, az Európol Igazgatási Testületnek. Nagyon szigorúak a szabályok. Az Európol csak olyan adatokhoz ad hozzáférést, csak olyanoknak ad az adataihoz hozzáférést, akik átmentek egy biztonsági ellenőrzésen. Ez vonatkozik az ügynökségeinkre és nemzeti szolgálatainkra is. A külső szolgáltatásokon való függőségünk, illetve az adatforgalom is szükségesé teszi ezt. És vannak különböző nem műveleti rendszereink is, ez egy külön hálózatot alkalmaz, illetve alkot, és azok a konzulensek, akik az Európolnál dolgoznak az informatikai területen, átesnek egy biztonsági vizsgálaton, mielőtt megkezdik a munkájukat az Európolnál. Operatív rendszerekhez addig nem kaphatnak hozzáférést, illetve adatfolyamatokhoz, amíg ez meg nem történik. az Europol operatív ICT szolgáltatásai esetében nem használ külső hosting szolgáltatást. Ami a külső adat forgalmat illeti, a tagállamoknál működnek Europol egységek, illetve az Európai Unión kívül együttműködési partnereinknél. Ezekhez az összekapcsolódásokhoz nagyon szigorú szabályokat állapítottunk meg, vagyis arra, hogy a tagállami ügynökségek hogyan kapcsolódnak a titkosított Europol hálózathoz. Az Europol ellenőrzi ezeket az adatfolyamokat, és mielőtt egy harmadik ország bekapcsolódna ebbe a hálózatba, kivizsgáljuk a biztonsági és adatvédelmi garanciákat, amelyeket a partner szolgáltatni tud. A többi ügynökség biztonsági szabályait is megvizsgáljuk, részt veszünk az EU nagy információs rendszerekkel foglalkozó ügynökségének munkájában, megfigyelőként, illetve a tanácsi munkacsoportban is részt veszünk, amely az adatcserével foglalkozik, és amely nagyon hangsúlyozza az adatvédelmet és az adatbiztonságot. Általánosságban szólva, az Europol kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra. Lehet, hogy ez nem vonatkozik minden európai intézményre. Számunkra ez nagyon fontos követelmény, és aki az Europolnál dolgozik, azzal találkozik, hogy nagyon erősen összpontosítunk a biztonságra, a rendészeti szervektől olyan munkatársak érkeznek, akik terrorizmussal, szervezetbűnözéssel foglalkoznak, úgyhogy ők is hozzá vannak ahhoz szokva, hogy nagyon szigorúak az adatvédelmi szabályok. Az Európolon kívül elképzelhető, hogy másféle kultúra alakult ki. Erről nincsenek ismereteink. Amik az, a gyengeségeket illeti, ezek elsősorban az ilyen intézmények vállalati kultúrájából eredhetnek. Az, hogy például kivizsgálják-e a munkatársaikat, hogy használnak-e külső informatikai szolgáltatásokat fejlesztésekhez, illetve adattároláshoz, illetve hogy a törzs rendszereik mennyire kapcsolódnak az internethez. A tanácsadás és és a wifi szolgáltatások is kockázatot jelenthetnek mind a látogatók, mind pedig a személyzet számára. Az Europol nem vett részt olyan nyomozásban, amely EU intézményekkel kapcsolatos kémtevékenységhez kapcsolódott volna, de nagyon fontos, hogy megosszuk a megbízható partnereinkkel azokat az adatokat, amelyeket feltártunk, és hogy védekezzünk ilyen beavatkozás ellen, illetve a kéretlen megfigyelés ellen a jövőben. Elnök úr, ennyit mondtam volna el bevezetőként, és kíváncsian várom a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy tartotta az időt is. És abban is segített nekünk, hogy takarékoskodjunk az idővel. Most pedig Udo Hembrecht úr következik, az következő 10 perc az öné, professzor úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást, és én is megpróbálom tartani magam a 10 perces kvótámhoz. Bevezetésként elmondanám, hogy az ENISA egyik legfontosabb feladata az, hogy az új technológiákat megvizsgálja, illetve üzleti modelleket, és az informatikai biztonsági kockázatokat, ezeket elemezze és ajánlásokat készítsen róluk. Ami a tömeges felügyeletet, illetve megfigyelést illeti, azzal kezdeném, hogy az ENISA megbizatása nem tartalmazza az internetes kémkedést, kémtevékenységet. Ezt szerettem volna előjáróban elmondani. Ebben a prezentációban elsősorban a magánélet védelmével, illetve az adatvédelemmel szeretnék foglalkozni. Az informatikai biztonság két legfontosabb pillére a titkosság és az integritás, ami azt jelenti, hogy az adatokat nem lehet eltulajdonítani, illetve megváltoztatni. Ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány példát, eredményt és ajánlást megosztani önökkel. Ha megnézzük, hogy mi a mai helyzet a jelenlegi adatvédelemmel, adattárolással kapcsolatosan, különböző érdekeket fedezhetünk fel. A NASA esetében és mások a szempontok és érdekek, ezért tudatában kell lenni, hogy a jelenlegi üzleti modellekben a legfontosabb érték a személyes adat. Vannak olyan üzleti modellek, amelyek teljes mértékben személyes adatok szolgáltatására alapulnak. Aztán egy másik fontos tapasztalat egy tanulmányból ered, ezt Németországban végeztük el, ahol eh, nagyon fontos mindenki számára az adatvédelem és a magánélet védelme. A felhasználók azt mondják, hogy nagyon fontos a biztonság egyrészt, másrészt eh, a 40-50-60 eh, eurós jegyek vásárlásakor megkérdeztük a vásárlókat, hogy a telefonszámukat is megadnák-e 50 centes engedményért. És az volt az eredmény, hogy 50 centért 87%-a a felhasználóknak megadta a telefonszámát is. Hogyha megnézzük a szabályozási kontextust. Megvan a Lisszaboni szerződés, az adatvédelmi irányelv, az adat feldolgozási szempontokat is figyelembe kell vennünk, illetve az elektronikus aláírása vonatkozó szabályozást különböző szempontokból, a fogyasztók és a felhasználók szempontjából, és hogyha új technológiákat használunk, amikor ezek üzleti modellé válnak ezek az új technológiák, akkor gyakorlatilag saját életet kezdenek élni. Ha megnézzük az adatokat, illetve az adatbiztonságot, itt látható az adatoknak az életciklusa. Az adatokat először gyűjtik, ezekből információt állítunk össze, összekapcsoljuk más adatokkal, tároljuk és előteremtjük, illetve az élete végén megsemmisítjük ezeket az adatokat. Ami az adatvédelmet illeti, különböző pontokon ebben az életciklusban különböző szereplőkkel találkozunk, ami a titkosságot és az adatok rendelkezésre állását illeti technológiai és üzleti modell szempontjából a folyamat különböző szakaszaiban különböző feladatokat jelent. Hogyha az internetes adatforgalom felé fordítjuk a figyelmünket, akkor azt látjuk, hogy ilyen úton, módon lehet adatokat védeni. Ha például baloldat a Google Plus szolgáltatást tekintjük, most még nem sokan használják, úgyhogy itt annyira nem jelentős az adatvesztés. Van arra lehetőség, hogy az ember ne hozzon nyilvánosságra adatokat felhasználóként, de ezek amerikai üzleti modellek és cégek, ide helyezünk el a európai adatokat, ezt most nagyon óvatosan mondtam. Nagyon sok az adatvédelmi hiányosság, ezek az elmúlt néhány évből származó adatok, több mint 30 ezer adatot elloptak. Volt egy botrányos eset a Sony esetében néhány évvel ezelőtt, nagyon sok adatot feltörtek a Sony esetében, de sok más eset is volt, amikor különböző okokból adatvédelmi incidensek történtek. Az Egyesült Királyságban az információbiztosi hivatal adatait láthatjuk. Az egészségügyi területen van egy kiugró adat, de ez lehet, hogy azért van, mert ott nagyon erős a szabályozás ezen a területen. Lehet, hogy ez nem összehasonlítható más területekkel. Vannak olyan ágazatok, ahol nem kötelező tájékoztatást adni, az adatvédelmi incidensekről, tehát ez a statisztikákban is tükröződik. Ez pedig olyasmi, amit közösen végeztünk el a 29. cikk szerinti munkacsoporttal. 2012-ben kezdődött ez a munka, aztán 2013-ban véglegesítettük a 29-es csoport technikai alcsoportjával, és az volt a cél, hogy fokozottabb védelmet alakítsunk ki a tekintetben, hogy az adatokat hogyan kezeljük, és a magam részéről úgy gondolom, hogy jó volt az együttműködés, és megpróbáltunk technikai tanácsokat adni, és a technikai tudásunkat megosztani a 29. cikk szerinti munkacsoporttal. A felejtés jogával együtt szeretnék még néhány szót szólni a titkosításról. Ami az adatvédelmet illeti, nagyon sok olyan technológia létezik a piacon, amelyek adatvédelemre használhatóak lennének, de ezeket nem használják, vagy nem jelentenek olyan nagy üzleti lehetőséget a, célok, a cégek számára. Például a titkosítás módszerei rendelkezésre állnak, nagyon jó módszerek is, amelyeket nagyon nehéz feltörni. Ezért a magánéletben és az üzleti életben azon is el kell gondolkodni, hogy mennyi ideig kell biztosítani egy adatot magunk számára, vagy a vállalkozás számára. Ha van egy fél éves projekt, akkor ezután lehet, hogy már nem lesz szükség arra, hogy a szerződést ugyanúgy őrizzük, mint egy kormány találkozó esetében, akik zárt ajtó mögött kívánnak ülésezni. Ők lehet, hogy csak pár napig akarják megvédeni ezeket az adatokat hogyha másik oldal számára eléggé nehéz betörni az adatok közé, vagy pedig e, évekig, évtizedekig akarjuk védeni az adatokat, akkor erőteljesebb titkosításra van szükség. Erre nagyon sokféle technológia áll rendelkezésre. Ami pedig a minősített elektronikus aláírásokat illeti, erre már több mint tíz éve megvan a technológia, mégis olyan e-maileket küldözgetünk, mint egy képes lap, amit ceruzával írtak meg, mindenki elolvashatja, és mindenki változtathat a tartalmát. Hogyha használnánk ezeket a technológiákat, akkor jobban tudnánk védeni az információkat. Tehát a fő üzenetünk az, hogy megvannak ezek a technológiák, az ENISA például egy tanulmányt is készített erről, ezek a tagállamok nemzeti nyelven is elérhetők. Mi megpróbáljuk minél nagyobb nyilvánosságot adni ezeknek az információknak. A fő, fő üzenet tehát. A technológia megvan, és a következtetéseim pedig a következők. Fokozott együttműködésre van szükség az adatvédelmi hatóságokkal és a 29. cikk szerinti munkacsoporttal. Eh, fontos, hogy eh, szakértői véleményt tudjunk adni az eh, incidensekről való értesítések szempontjából. Szeretnénk elősegíteni a titkosítási módszerek terjedését, és mindezt össze kell kapcsolni a szakpolitikai intézkedések kialakításával. Ez egyfajta reklám most jövő évben, májusban Aténban lesz egy éves adatvédelmi konferencia. Köszönöm szépen, professzor úr, az Enisza nevében. Most pedig hallgassuk meg a harmadik előadónkat, aki Florian Walter úr, független információbiztonsági szakértő. Tíz perce van. Yeah, hello, thank you for having me here. My name is jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívtak. Németországból érkeztem, Florian Walter vagyok. Az elmúlt 12 évben IT biztonsági tanácsadóként dolgoztam, és a munkám az, hogy különböző rendszereket feltörjek az elektronikus útlevelektől kezdve a gépjárműipar honlapjain keresztül, a kórházi eszközök tesztelésén, laboratóriumi eszközök tesztelésén keresztül mindent megpróbáltam feltörni, aminek IP címe volt. Hoztam is egy prezentációt, nem hoztam prezentációt, de be tudok számolni a 12 év gazdag tapasztalatáról. Az első dolog, amit meg kell érteniük az, hogy a százszerzalékos biztonság nincs, nem is lesz soha. A biztonság mindig előtérbe kerül, és mindig egyensúlyra van szükség. Nem arról van szó, hogy biztonságosnak helyzetben kell lenni. Nem, itt különböző aspektusokat kell kiegyensúlyozni, egyensúlyt teremte, kell teremteni különböző komponensek között, például a költségek és a biztonság között teremtünk egyensúlyt. Ez egy példa. De 100% biztonság nincs. A lényeg az, hogy azt nézzük meg, hogy milyen biztonságra van szükség ahhoz, hogy frusztráljuk a hackereket, hogy elrettentsük, hogy ne törjenek be a hálózatunkba azért, mert esetleg túl költségesnek ítélik meg az adott rendszer feltörését. Ezt kellett elmondanom először. Egy másik probléma véleményem szerint az, hogy az Európai Parlament is elmondta, hogy a különböző kormányhivatalok a biztonsági problémákról nem beszélnek, amíg az ilyen szervezetek, kormányhivatalok, stb. stb. elrejthetik az információikat, és nem kell, hogy közreadják a biztonsággal kapcsolatban, addig nekünk esélyünk sincs. Mert ők ismerik azt, hogy hol sebezhető egy hálózat, miközben mi nem is tudjuk, hogy ilyesfajta problémák léteznek. Ez az egyik dolog, az egyik probléma. A LIBE bizottságban már voltam itt egyszer korábban, és akkor én tanácsot adtam. Sajnos akkor senki nem vette figyelembe azt, amit elmondtam, és most a, ennek a következményeit kell elfogadniuk. Ha megnézzük például a költségvetést, az NSA 56,8 milliárd USA dolláros költségvetéssel dolgozik évente. Milyen költségvetéssel dolgoznak önök IT biztonság esetében? Gondolkozzanak csak el ezen. Az, hogy ha WC papírra többet költenek, mint IT biztonságra, ha addig így van, addig nem beszéltünk biztonságról. Az NSA sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkezik IT kérdésekben, mint az összes Európai Uniós intézmény együtt összesen. Itt nem csak pénzről van szó, hanem arról is, hogy az ember ismerje az alkalmazottait az IT kollégák mennyire jók, mennyire jól ismerik a, a rendszereket. Önök ezt esetleg tudják? Valószínűleg nem. És az ott dolgozók is valószínűleg korlátozott ismeretekkel rendelkeznek az általuk használt rendszerekről. Ami a szoftvereket illeti, a legtöbb amerikai vállalatok esetében azt mondjuk, hogy számukra ez standard, és a magukat, talán a szoftver kidolgozást is az NSA befolyásolta. Önök hogyan biztosítanák a rendszerüket, hogyha ilyen operátorrendszereket, ilyen ö, szoftvereket használnak? Erről esetleg elgondolkoztak? Ha nem, akkor gondolkozzanak el. támadóként, hackerként az ember stratégiai előnyel indul a számítógépes rendszerek védőivel szemben, hiszen a hackernek pusztán egy lyukat kell megtalálnia a védőnek, minden egyes lyukat be kell azonosítani a rendszerben. Ez azt mondatja velem, hogy nem csak jól képzett személyzetre van szükség, és jó rendszerekre, jó védelmi rendszerekre, amelyek jól védik az infrastruktúrát, hanem szükség van arra a lehetőségre és képességre is, hogy rájöjjünk arra, hogyha valaki betört a rendszerünkbe. A hackerek azt mondják, hogy csak kétfajta szervezet létezik az interneten. Az egyik az a fajta szervezet, amely tudja, hogy megkelik, a másik pedig az, amelyik azt mondja, hogy nem tud ilyenről. Valószínűleg az uniós intézmények az utóbbi, utóbbi csoportban tartoznak. Erről gondolkozzanak el. Gyors reagálásra van szükség az önök részéről legyenek képesek elbánni a hacker támadásokkal, nem hat hónappal később, hanem azonnal. Hiszen ne felejtsék el, a legjobb hacker az a hacker, akiről nem is tudják, hogy megfordult a rendszerben. De vannak ilyen hackerek, és főleg az állam által szponzorizált, támogatott hackerek ilyenek, ők jól ismerik a rendszer, talán az alkalmazottaknál is jobban. ha a hacker betör a rendszerbe, akkor előnyel indul. Mert csak erre az egy, ezt az egy lyukat kell megtalálnia, hogy bejusson a rendszerbe. Azután, hogy meghekelt a rendszert, és bejutott a rendszerbe, ez az előny elmozdul, és most már a védőjé Azért, mert a védő ellenőrzi a hardvert, és akkor van lehetőségünk elkapni őt. Nyilván ez először tudni kellene azt is, hogy valaki betört. Ezért van szükség a nagyon jó reagálásra, és arra a képességre, hogy rájöjjünk egyáltalán arra, hogy feltörték a rendszert. Úgyhogy valószínűleg elgondolkoznak most a vírus ellenőrzési rendszeren, illetve a feltörés ellenes programokon, stb. Az ilyesfajta programok megvásárolhatók, megtalálhatóak a boltok polcain, de ezeket is Amerikában gyártották. De ez fölösleges, ne költsék a pénzüket ilyen termékre, az ilyen termékekre, mert az ilyen vírus ellenőrző és egyéb biztonsági szoftverek igazából támadó vektorok, amelyek sok pénzbe kerülnek, adatot lopnak. Ilyesfajta rendszerek megléte igazából csak a támadó vektor használják a, rendszer maga, nem lesz ettől biztonságosabb. Inkább emberekre van szükség, akik ügyelnek a rendszerre, akik jól képzettek és jól ismerik a rendszert. Hogy mert ők rájöhetnek arra, hogy valaki betört a rendszerbe, és megpróbálja a rendszer létfontosságú funkcióit megváltoztatni. Úgyhogy nem egy adminisztrátorra van szükség, aki több ezer rendszerre ügyel. Ha tényleg fontos rendszerről van szó, akkor arra a rendszerre legyen egy személyre szabott adminisztrátor. Hogy összefoglaljam az, el, összefoglaljam az elhangzottakat, a komplexitás az egyik legnagyobb ellensége a biztonságnak, úgyhogy ha az IT osztálytól ilyen ö, sajátoságú ö, programokat kérnek, akkor ezt ne feledjék több emberre van inkább szükség, legyenek jól képzett munkatársak, akik jól ismerik a rendszert magát. Hát igen, e, ennyit mondhatok tanácsképpen. Az Európai Uniós intézményeknek nagyobb biztonságra van szüksége. Köszönöm szépen Walter úr, aki független IT-biztonsági tanácsadó. Említette hogy már adott tanácsot. Mi nagyon nagyra tartjuk vendégeink tanácsait, az önét is. Én biztosíthatom önt arról, hogy amikor a felszólalóink beszélnek, akkor mi odafigyelünk. Odafigyelünk és emellett beszélgetünk is az elhangzottakról, döntünk, kialakítjuk a saját álláspontunkat, de természetesen mindenkit meghallgatunk itt a Libe Bizottságban. Meghallottuk Börges Deik urat, az Európa részéről, Helmbrecht urat, az Enisza részéről és Walter urat, független tanácsadónkat. Most következnek a kérdések. Azért, hogy hatékonyak legyünk, két kérdéskörünk lesz. Először kollégánk Morales, valamint az árnyék előadó kapnak szót, utána meghallgatjuk a válaszokat, és utána még lesz egy kis időnk arra, hogy a ö, résztvevők feltessék kérdéseiket. De először is Morales úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes hozzájárulás volt ez. Én most vásároltam egy vírusellenőrző szoftvert, mondta, hogy ne tegyük, mindegy. Ami az Európol részéről elmondottakat e, e, illeti, kérem ne lepje meg, ha feltesszük ezeket a kérdéseket. Hát igen, az Európol valamint a kiberbűnözéssel foglalkozó központ feladata pont ez. Ön a felszólása végén arról beszélt, hogy megvizsgálták a vádakat, viszont ez a központ inkább a jövőbeli támadások felderítését szolgálja. Az Europol viszont elszámoltatható a parlament felé. Nekünk egy sor vádunk van. A Belgakom esetében nem vádakról van szó, hanem ö, bizonyított támadásról a Belgakom vezetőségéből ö, voltak itt néhányan, és elmondták, hogy ezek nem pusztán vádaskodások, hanem ezek tények, bizonyított tények. Kérdezném, hogy miért nem történtek meg ezek a nyomozások, hogyha a cél az, hogy a jövőbeni, tá jövőbeli támadásokat kivédjük. Ezt a kérdést tenném fel, véleményem szerint minden kollégám nevében felteltem ezt a kérdést. Az Zeniszától, valamint Walter Ultor a következőket kérdezném a parlament jelenlegi IT rendszere kapcsán az Enisza felszólalásában megemlítette a titkosítást és a biztonságot, de tudna esetleg konkrétabb tényekről is beszélni, mi a helyzet a parlament biztonságával, és a jelenlegi rendszereinken hogyan javíthatnánk, mit javasolnak. Walter úr felszólalásában kereskedelmi szoftvereket említett, és azt, hogy ezek hozzáférhetőek, és hogy forráskódokat nem is ismerjük. A nyílt végű, a nyílt források azok jobbak? Vagy mi van akkor, hogyha nem használunk ilyen kereskedelmi szoftvereket? Ha nem akarunk ilyen kereskedelmi megoldást alkalmazni, ugye azt mondták, hogy Amerikában gyártják ezeket, akkor mi van? Igen, akkor most következzen az első válaszkör, ugyanúgy. Bürgersdeik úr kap először szót, utána Helmrecht úr, és utána Walter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Morász úrnak is a kérdést. Az Európai Kiberbűnözése foglalkozó központot az Európol házában hozták létre keretében. Az Európolnak van egy konkrét mandátuma és egy külön célja. Mi a tagállamokat segítjük nyomozásokban, akkor, amikor komoly szervezett bűnözésről, illetve terrorizmusról van szó. És a lényeg a nyomozás. A szándékunk az, hogy bíróság elé citáljuk az embereket, hogy elítélhessük. Ami az államok által támogatott tevékenységeket illeti, hát nyilván itt a határozathozatal, vagy az elítélés nem, nem az a cél, amelyre összpontosítunk, nem. Mi a szervezet bűnözésre összpontosítunk, és azokra a bűnözökre, amelyek rács mögé dughatók. És higgyék el, hogy ezen a területen is van elég munkánk. Az Europol keretében dolgozunk, de nem külön költségvetéssel. Úgyhogy ha megnézzük, hogy a fennállásunk történelme alatt elárasztottak bennünket munkával, és ez siker. Ha a tagállamok és a külső partnerek együttműködését illeti, és azt, hogy milyen nagy ügyeken dolgoztunk szervezetbűnözés témájában, és ezt összehasonlítjuk a korábbi nemzeti nyomozati cselekményekkel, Ezekben a nemzeti esetekben mondjuk tucatnyi embert sikerült elítélni, de most már több száz bűnözőt. Nagy, sokkal nagyobb ügyeken is dolgozunk, de korlátolt személyzeti állományjal. Úgyhogy az olyan ügyek, amelyek nem tartoznak a tényleges hatáskörünkbe, ezekkel kapcsolatban azt mondanám, hogy a tagállamoknak kell prioritást felállítani. Köszönöm szépen. Most akkor Helmbrecht professzor kap szót. Hát nagy kár, hogy nem én kaptam ezt a kérdést, én a másik kérdést kaptam, de ön is megválaszolhatja, szeretné. Tehát én elmondanám, hogy az ENISZA nem foglalkozik az uniós intézmények IT rendszerével, úgyhogy nekünk fogalmunk sincs erről a kérdésről. Nagyon Sajnálom, de nem én vagyok a megfelelő személy arra, hogy erről beszéljek. Ami a nyílt forrás kérdését illeti, a nyílt forráskódó rendszereket illeti. Az IT biztonság üzleti ö, tanulmány az olyanok számára, üzleti ö, tanulmány az olyanok ö, számára, akik ö, az említett szoftvereket gyártják, de mások számára nem. Tehát ha mondjuk van egy vállalatunk, és termékeket értékesítünk, akkor a kérdés az, hogy miért is küldünk, költünk IT biztonságra, mennyit költünk telefonokra, lopásgátróra, stb. A zenészen belül az azt nézzük, hogy ki számára üzleti modell az IT biztonság. 6-7 évvel ezelőtt egy német biztosított társaság pénzügyi igazgatója voltam, de aztán utána informatikával foglalkoztam, és az a könnyű, hogyha valaki csak egy területre specializálódik, és azzal foglalkozik, hogy az adott rendszer működjön. A BSI-nál a Microsoft-tal dolgoztunk. A másik fél az nyílt forrás kóddal dolgozott, és ez rémálom volt. Az üzenet az, hogy akár enyíthető, a kérdés az az, hogy az IT biztonság az üzleti modellben hogyan szerepeljen, hiszen ez költséges. Walter úr, öné a szó. Grievous. Köszönöm. Egyetértek Hembrecht úrral. A biztonság inkább folyamat, és nem olyasmi, amire az ember pénzt költ, és akkor egyik napról a másikra megoldja, és nem kell vele foglalkozni. Azzal is egyetértek, hogy vírus ellenes programok és tűzfalak és e, e, ilyet előállító cégek számára ez jó üzlet, mindenki más számára ez pénzbe kerül, pénzbe, energiába kerül egy újabb teher. De az Európai Parlament változtatott változtathat ezen a helyzeten, ezen a mérlegen. Miért van e-, ez így, hogy ez ekkora teher és ennyibe kerül mindenkinek? Mit akarnak a szoftvercégek? Pénzt akarnak keresni? a részvényeseknek akarnak minden évben szép kis somát kifizetni nyereségként, részesedésként. osztalékot akarnak fizetni, profitorientáltak. És ezért sokszor úgynevezett banán szoftvert eh, adnak el, vagy mint a banán, amikor az emberhez kerül, akkor még nem érett, még zöld, félig kész. Ennek megvan a egyszerű gazdasági magyarázata. Pénzt akarnak eh, eh, keresni, a biztonság pedig igazából azzal senki sem keres pénzt az baj, hogy a szoftvercégek nem felelősek a saját termékükért. Hogyha valaki ad egy autót, ami nem működik a fék, akkor az autógyártó felelős. Vissza kell hívni, meg az autót saját költségére ki kell javítani a féket, ez pénzbe kerül. Ezért az autógyártók mindent ők tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy olyan autókat szállítsanak le, amelyeken működik a fék. Egész egyszerűen azért, mert a termékfelelősség működik. A szoftver esetében mindig van egy disclaimer, eh, amit valószínűleg senki nem olvas el, eh, ami azt mondja ki, hogy a szoftver bármiféle fele, a szoftver előállítója, a gyártója semmiféle felelősségre nem vonható. Hogyha a szoftverre vonatkozó termékfelelősségét eh, megváltoztatják, akkor, akkor a felel, teljesen megváltozik az egész helyzet. Hiszen ettől a ponttól kezdve a szoftvergyártók a felelősek, hogyha például nincs a szoftverbe beépítve az megfelelő szintű adatvédelem, akkor ez nekik pénzbe kerül majd. Hiszen visszaküldik a programot a felhasználók, ez rengeteg pénzbe kerül. És akkor nem lesz osztalék karácsonykor. Amíg ezen a termékfelelősségi szabálykereten nem változtatnak, addig mindig banán szoftvereket fognak kapni. Let's have a second round of questions from the shadow rapporteurs. We'll get started with Sophie Infeld, would you? Következő kérdéskör, Sophie Netveld. Köszönöm. Köszönöm a három úri embernek, hogy ellátogattak ide közénk. Beismerem. Az Európa vezetén egy kicsit kuncogtam, amikor azt mondja, hogy az adatvédelem a biztonság kultúrája jellemző önökre, mert hát ez a dolguk. És akkor azon gondolkodtam, az NSA is erre gondolt, de valahogy az emberi faktorral nem számoltak, és most az NSZ összes titka kikerült a közvélemény elé. A mellettem ülő úriemberrel egyetértek, persze soha nincs elég biztonság, de a költségvetési szempont, a szakértelem olyasmi, amivel számolnunk kell ebben a szakbizottságban, ezt már többször felvetettük de az egyik nehézség pontosan a, a közvéleménnyel kapcsolatos. Én nagyon szívesen érvelek egy nagyobb uniós költségvetés mellett, de szinte biztos, hogy ezzel nem lehet, ezzel ilyen programmal az embert nem választják meg és most ezzel a igazán buta 7 éves költségvetési tervezési rendszerrel a kezünk igazából meg van kötve. A termékfelelősséggel kapcsolatos felvetés nagyon érdekes volt, az autóhoz és a fékhez hasonlította eh, a szoftvereket, de hát erre vonatkozóan meg lehet határozni egy bizonyos eh, normát, hogy működik a fék vagy nem. Ott a féktáv kérdése. Ezt lehet tesztelni, de hát folyamatosan változó fenyegetésekkel szembenéznie a szoftvergyártóknak, hiszen lehet, hogy ma megfelel bizonyos adatvédelmi és biztonsági normáknak egy szoftver, de holnap már nem. Tehát hogyan tudjuk így felelősíteni a céget, ez igencsak bonyolultnak tűnik számomra, de biztos vagyok benne, hogy szakértőinknek vannak erre vonatkozó javaslatai, és lehet, hogy vannak is ilyen adatvédelmi, illetve számítástechnikai biztonsági normák. Tegnap olvastam valamelyik labban, a belga komügyel kapcsolatban, amit ugye mi is figyelemmel követünk. Ezt a malware eh, rosszindulatú szoftvert megpróbálták a rendszerükből eltávolítani, de eddig eh, eddig eh, nem sikerült nekik. Én nem értek a számítás technikához, nekem csak egy tablet pc van, egy táblagépem és egy telefonom, de hát azért ennyire nem lehet ez bonyolult. Egy szakértőtől szeretném hallani, hogy ez mennyire lehet bonyolult, hogy mégis milyen malware, rosszindulatú szoftver fertőzhette meg a Bergakom rendszerét. És lenne egy általános, kicsit kötőjellegű kérdésem is a végére. Furcsának tartom, hogy az uniós intézmények technikai biztonságáról beszélünk, mikor két héttel ezelőtt meghekkelték a parlament, az Európai Parlament wifi hálózatát egy roppant egyszerű módszerrel, amennyire abból, amit én hallottam, vagy amit én tudok, az egyetlen lépés az volt, hogy a számítástechnikusaink azt mondták, hogy változtassunk a, a, a, a jelszavunkon, és a nyilvános wifi-t lezárták. Akkor most biztonságban vagyunk? Nem, mondja a szakértő. Hm, valahogy gondoltam, hogy nem. Én is így gondoltam. De hát, hogyha saját számítástechnikai rendszerű biztonságról beszélünk, akkor érdemes lenne, ha itt lennének a számítástechnikusaink. technikusaink egy héttel a hekkelés előtt itt voltak, és azt mondták, hogy á, biztonságban vagyunk. Aztán kiderült, hogy mégsem érdemes lenne talán újra meghívni őket. Let's hear now from a guest who heard the questions, now the... A vendégek hallották a kérdéseket, várjuk a válaszokat. Yeah, to my... Uh... úr, Snowden úr, uh, a alvállalkozó volt, külső uh, alvállalkozó. Itt tehát nagy a különbség a belső alkalmazottak és a külső a vállalkozók között. Ezt a bevezetőmben eh, említettem. A a vállalkozók, eh, beszállítók nem férnek hozzá a feldolgozott adatokhoz, illetve bizonyos eh, hozzáférést nem biztosítunk számukra. Az Európol tehát eltér az nsz től ilyen tekintetben. Walter úr is elmondta, Florian Walter, hogy teljes biztonság nem létezik a számítástechnikában, de lehet csökkenteni a veszélyt, és növelni a védelmet. Persze bizonyos racionális határok között. Folyamatosan oda kell figyelni, és még akkor is lehet, történhet bármi baj, de ameddig az ember tisztában van a veszélyekkel, addig nincs nagy baj. Nálunk az Európolnál ez, ez bevett gyakorlat. Például a kollégák is kiavítják egymást, hogyha valaki nem veszi elég komolyan a, a biztonsági szabályokat. Nagyon fontos ez a fajta mindennapos, bevett szokásrend. Nekem nagyon tetszett az autó és a fék hasonlata, mert Például négy év után az én autómat minden évben műszaki kell. Hogyha nem működik az autóm, akkor nem is vehetek vele a közúton. Ha a számítógépemet megfertőzik, még akkor is, hogyha a szolgáltatom tud róla, neki semmit nem kell tennie, és tovább használom a számítógépemet, még ha tudok is róla, vagy nem tudok, a tovább használom, feltözök másokat. Nem tartozom én sem felelősséget a többi felhasználó irányába, mindannyian így együtt pedig egy botnet, úgynevezett botnet részévé válhatunk. Pedig az internet szolgáltatónak is meg kell mondani, hogy az önök hálózatán nem működhetnek fertőzött gépek, először fertőtlenítelni kell őket, és aztán újra internetezhetnek. Tehát valóban a felelősség a gyártók és a felhasználók felelőssége, az, ahol a téren bizony sokat tennivaló. Um, a general statement, uh... Egy általános jellegű uh, dolgot mondanék. a, a, Hogyha be, bekapcsolom a vezeték nélkül hálózatot, a wifi-t itt a telefonomon, akkor látom, hogy valaki más is próbálja használni. Az a baj, hogy nem, nem ebben nőttünk fel. Nem vagyunk igazán hozzászokva. Az internetet nagyon egyszerűre tervezték, egyszerű normákkal, egyszerű internet protokollokkal. És az elmúlt 20-30 évben erre ráépítettük a biztonságot. A baj az, hogy nem mindenki használja, él ezekkel a lehetőségekkel, például a titkosítási eh, módszerekkel, és az a baj, hogy megnézzük, mi történt a parlament eh, e-mail jelszavaival, akkor nagyon könnyű még ma is. Itt van például egy eh, vezeték nélküli hotspot, és valaki le tudja, meg tudja figyelni a, a, a hálózatot, még most is, és akár jelszavakat is lophat. Tehát ez, ez jó, hogy változtattak a parlamentben, de hát veszélyesen élnek. Ez olyan, mint amit itt csinálnak a vezeték nélkül az olyan, mint a 200-al hajtanának a jeges úton. Az megfelelő technológiát használni kell, változtatni kell az emberek hozzáállásán, hogyan tudjuk a felhasználókat valahogy a felhasználókban tudatosítani, hogy milyen veszélyekkel kell szembenézniük az internet használata során. Walter úr, először is az első kérdésre, amelyre még nem reagáltam. A nyílt forráskodó szoftverrel legalább látjuk, hogy mit csinál a szoftver, mert megvan a forráskód és vízhelyzetben a programozók meg tudják javítani. A kereskedelmi forgalomban lévő szoftverrel viszont egy fekete dobozzal van dolgunk, nem tudjuk, hogy mi a forráskód, nem tudjunk belenyúlni, nem tudjuk kijavítani. Hát ennyit mondanék. A parlamentben meghekkelték két, heve, két hete a wifi-t. Itt az emberi faktor volt a gond, illetve technikai szempontok, műszaki szempontok is okozták ezt. Ha, amennyire értem ezt a hacket, van egy nyílt vendégek szemmel fenntartott wifi hálózat, és voltak, akik a saját e-mailjükre ezen a vendéghálózaton léptek be, és így a levegőben továbbított jelszavakat valaki így el tudta lopni. Tehát egy nyilvános wifi-t használtak az emberek, erről pedig bárki tud adat, adatot lopni. Enter their email thing, that's the human factor. Tehát ez az emberi szempont, hogy másik pedig az, hogy a számítástechnikusaik valahogy nem figyeltek arra, hogy a mobiltelefonok, táblagépek, internetkliensek először egy titkosított csatornát állítsanak fel. Hogyha automatikusan egy VPN rendszer indul be, akkor ez nem fordulhatott volna elő. Az adatforgalmat még akkor is lehet hallgatni, de a titkosítás miatt ezt, ezzel nem tudnak mit kezdeni, hogyha jól titkosítanak, és mondjuk az ENISA titkosítási iránymutatását követtek volna, akkor gyakorlatilag legalább egy 14 éves tinédzser nem tud adatot lopni önöktől, pedig lehet, hogy ez volt. A Belgakon malware rossz indulatú szoftverrel kapcsolatban, megint csak amennyire tudom, <clears throat> a támadók is sokkal jobban ismerik a hálózatot, a támadók, mint a védők. A belgakomnak valószínűleg egy több száznyi vagy több ezernyi rendszerre egy adminisztrátora van. A támadók részéről egy rendszer támadnak többen, és ez a belépési eh, pontjuk, eh, ez, a, ez az a kulcsuk, amin bejutnak a, a, a rendszerbe. Tehát eh, egyenlőtlen felek harcával van dolgunk. Gyakran előfordul, hogy a támadók befoltoznak lyukakat a rendszeren, hogy működjön a rendszer, hiszen akkor az adminisztrátor rendszergazda azt gondolja, hogy minden rendben van, és akkor nem vizsgálják meg közelebbről. Tehát sokszor a támadóknak egyáltalán nem <coughs> nem egyáltalán nem érdekük, hogy, hogy a rendszergazda azt érezze, hogy nem működik a rendszer. Egy konkrét feladaton dolgozik egy nagyon jól képzett számítástechnikus, miközben egy rendszergazda, aki a védőszerepét játsza, több tucatnyi, több száznyi, ezernyi rendszert kell, hogy felügyeljen. Mennyire közelről tudja megvizsgálni a rendszert, mennyire ismeri a rendszer részleteit, milyen mély a technikai szakmai tudása azzal kapcsolatban, hogy <clears throat> mi van a felszín alatt. Valószínűleg kereskedelmi szoftverrel van dolga, ami egy fekete doboz, nem rendelkeznek forráskóddal, még a, a gyártó dokumentációjában sem említenek meg mindent, amire képes a rendszer. Tehát nem tudják, hogy vannak például úgynevezett hátsó kapuk, kiskapuk, például a, az Európán kívüli rúterekben, amelyekre a, a támadók könnyen, amit a támadók könnyen kihasználhatnának. Lehet, van egy titkos, van egy titkos jelszavuk, amit bármikor használhatnak. És lehet, hogy már a gyárban beépítették. Hogyha nyílt forráskodó szoftverrel dolgoznának, akkor legalább meg lehetne keresni és találni a kiskaput. Tehát ez nem egy backdoor vagy kiskapu, hanem egy általában nem véletlen a, a, a, az, hogy ott van egy kis kapu, vagy egy hátsó ajtó. Ez soha, szinte soha nem véletlenül kerül bele a szoftverbe. Köszönjük. Akkor folytassuk. Albrecht úr a következő az adók részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nekem kell kicsit agresszívabbnak lennem a vendégeinkhez szemben, főként az Európol szemben. That uh, we have to understand, you have to focus on organized crime and what you have gi been given in your mandate. A szervezett bűnözéssel szembeni harc például szerepel a mandátumokban, hogyha megvizsgáljuk az Európol éves jelentését, akkor ilyet találok, hogy uh, a az állatok védelmére koncentráló terrorizmus ellen felépnek, és most pedig kibertámadásokról beszélünk. Kiberháborúról is beszélhetünk. Az Európai Unión belül folyik a számítástechnika által vívott háború. Nem is ismerjük a támadókat, így nem zárhatjuk ki azt, hogy bűnözők tették, vagy egy, egy törvényen felüli támadó, hogyha nem vizsgáljuk ki, akkor nem tudjuk pontosan. De támadásnak támadás, és nem kis apró dolgokról beszélünk. A belgakom ügy, el sem tudom mondani, hogy mekkora ügy. Az Edward Snowden által az ő dokumentumaiból kiderült tények, a Google, a Yahoo, és így tovább. Az például, hogy a, a mobil távközlés adatait napi szinten az Európai Unión belül is ehhez hozzáfért az NSA, ez több, mint a, a szervezett bűnözés, mert nem, ez nem az Unió jogon alapul, ez az uniós büntetőjog megsértése, amely, illetve azon jogszabály megsértése, amelyről tavaly szavaztunk, sőt tovább is mennék. például a, a gazdasági szempontból értékes információ lopása, ez az ipari kémkedés, csak már szemításnélkül segítségével, itt milliárdokról lehet szó, óriási értékről, ez több, mint a szervezetbűnözés. Ez olyan gazdasági bűnözés, ami ellen fel kell lépnünk, amivel szembe kell szállnunk. Ez az információ szabadsága és biztonsága elleni háború, nem is beszél arról, hogy az emberek jogait sérti, de Nyilván ez önök szerint nem olyan fontos. Amikor erről beszélünk, akkor először is fontossági sorrendet kell felállítani. Egy helyes sorrendet. Nekem az volt a benyomásom, hogy az EC 3-ra komoly pénzeket költünk. Az Európa esetében igen, és én is támogattam, én még most is támogatom, de akkor végezzék el a munkájukat. A kibertámadások kivizsgálása az önök feladata. Szeretném tudni, hogy volt-e volt-e egyetlen egy olyan tagállami hatóság, amely önökhöz fordult, hogy segítsenek a, a, a kibertámadásokat, esetleg a büntető jog megsértését? Hát volt ilyen megkeresés, vagy sem? Ha nem, akkor itt <clears throat> megint csak botrányos a helyzet. Például a belga komügyel kapcsolatban, hogy egy táv közlési cég rendszerét egy másik tagállamban megsértették, illetve emberek millióinak, tízmillióinak, százmillióinak a személyes adatait hoz férhettek hozzá. És nem csak adatvédelemről kell itt beszélni, hanem az én kommunikációm integritása és titkossága, ami nem csak uniós jog, hanem emberi alapjog. Tehát tényleg nem tudom, hogy az Európol kiberbűnözés központja átlátja a helyzet súlyosságát, illetve akár önöknek is kellene kérni a tagállamokat, hogy kezdjenek el nyomozni. Például itt a SWIFT kérdése. A SWIFT adatokhoz való hozzáférés az önös joggal szemben, akkor persze, hogy lehetőségük van arra, hogy vizsgálatot kezdeményezzenek hogyha a tagállamok nem kérik, akkor ideje a körmükre koppintani. A bűnözés elleni harcról beszélünk. Hát ho hol vagyunk, kérem? Sajnálom, hogy ilyen sokáig kérdeztem ezt, ez az Európollal kapcsolatos. Az Enisszával folytatva. Miért hoztuk létre az Enisszát? Az Európa hálózatbiztonsági ügynökség. Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség neve mindent elmond. Ide tartozik például az, hogy minden információs rendszer védelme az uniós intézményeké, a CRT csapatok, esetében hát mindenképpen koncentrálniuk kellene az uniós intézmények hálózatának biztonságára, de erről nem akar beszélni, akkor beszéljünk arról, hogy minden intézmény hálózatán Microsoft rendszerek, Microsoft rendszerek működnek, amelyekben óriási kiskapuk vannak, például az e-mailhez hozzáférhetnek a bűnözők, csak azért, mert Microsoft rendszert használunk. És be tudják olvasni az e-mailjeimet. Ez ügyben valamit tenni kell és szeretném, hogyha erről is szólna pár szót. Ön szerint hogyan lehet befoltozni ezeket a biztonsági lyukakat, és a szakpolitika formálók részéről mi mit tehetünk, ha önök egyetértenek azzal, hogy a valódi hálózatbiztonságot kell elérnünk. És végül az utolsó kérdésem Walter úrhoz a meglévő biztonsági lyukakkal kapcsolatban. Ön szerint például a Belgakom esetben, vagy más hasonló távközlési rendszer támadás esetében milyen, milyen biztonsági lyukakról tud? Ismer konkrét ilyen biztonsági lyukakat? Ön, vagy csak feltesz, hogy vannak ilyenek, vagy konkrétan tudja? És valaki valamit tesz ez ügyben? Javul a helyzet? Befoltozzák ezeket a lyukakat esetleg az ENISZA munkájának köszönhetően? Szeretnék tisztában látni ez ügyben, hogy hogyan haladnak a dolgok. Hey, this is the European Parliament. This is... Az Európai Parlamentben vagyunk, a Libe Bizottságban. Nem meglepő, hogy sokan nagyon őszintén fogalmaznak minden témakörben de mivel eh, ma délután három panelt eh, kell levezényelnünk, kérek mindenkit, hogy szorítkozzon a konkrét kérdésekre. Így tudjuk csak tartani a rendelkezésünkre álló idő kereteket a három panel levezetésében. Most pedig hallgassuk meg a válaszokat. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Albert, for uh, these um, Köszönöm szépen elnök úr, és Ábrecht úrnak és nagyon köszönöm eh, mindazt, amit elmondott. Teljesen igaza van. Az eh, ügyeket eh, nagyon nagy nyitottsággal vizsgáljuk, nagyon sok esettel találkozunk, masszív támadásokkal, a pénzügyi intézmények ellen és hasonlókkal, és azt szeretnénk, hogyha a tagállami erőforrásokból a legtöbbet ki tudnánk hozni szakértelemmel, eszközökkel próbálunk hozzájárulni a munkájukhoz, de végsősoron soron a tagállamok folytatják le a nyomozást vagy a vizsgálatot, nincsen európai szintű bírósága az ilyen ügyeknek, vagy ügyészsége, hanem a nemzeti bíróságok és ügyészségek felelősek ezekért az ügyekért, illetve a, a nemzeti rendészeti intézmények, illetve hatóságok foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Amikor segítséget nyújtunk a tagállamoknak, és eh, Kiderül ebben a nyomozásban, hogy hogy államilag támogatott behatolásokról van szó, akkor ez más kérdés, mint a szervezett eh, bűnözés, akkor gyakorlatilag már kiberháborúról van szó, ez már egy honvédelmi feladat. Az államilag támogatott betörések kormányok ellen minősülnek, és ez már inkább nemzetbiztonsági kategória. Vagyis nemzeti szinten kell az eh, a hírszerző szervekkel együttműködni, nem pedig a rendőrséggel. A legtöbb tagállamban az ügyész felel végső soron a vizsgálatokért. A célunk az, hogy bíróság elé kerüljön az ügy, és az, a gyanúsítottakat elítéljék. Ezekben az esetekben, amikor állam elleni támadás vagy állam általi támadás történik, akkor alapértelmezés szerint bizonyítani kell tudnunk, hogy ilyen támadásról van szó. Tehát mi elsősorban arra összpontosítunk, hogy a tagállamok iránymutatását követjük, ők mondják el, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, és nekik vannak nyomozati hatásköreik, ők döntenek azzal kapcsolatosan, hogy miről nyomoznak és miről sem. Végső soron ők döntenek arról, hogy az Európolt be kell -e vonni az EC3-at ebben az esetben. Tehát mi ott vagyunk, a tagállamot támogatjuk, nagyon sok esetben erre volt már példa, ha például csak azt nézzük meg, hogy a pénzügyi ágazatban milyen károk keletkeztek, vagy azt, hogy általánosságban a kiberbűnözés milyen károkat okoz globális szinten a gazdaságban, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon elégedettek ezzel a támogatással, de ami az állami támadásokat illeti, általában nem kérek ki a támogatásunkat. Ezzel kapcsolatosan lenne egy konkrét kérdésem. Először az azt jelenti, hogy önök tudják, be tudják bizonyítani, hogy ezek a támadások államilag finanszírozottak voltak, vagy államilag támogatottak voltak. Ezért nem folytatja ezt a nyomozást az Europol, mert tudja, hogy itt állami támadásról van szó. Illetve, amit már elmondtam, még egy kérdésem van, kapnak-e olyan kéréseket a tagállamoktól, mint a SWIFT, a Google vagy a Belgacom esete ezeknek a kivizsgálására. Ami az első kérdését illeti, egyelőre még nem találtunk olyan esetet, amiről megalapítottuk volna, hogy államilag támogatott, és ezért utasítottuk volna vissza a kivizsgálását, erről megerősíthetem. A második kérésével kapcsolatosan egyszerűen nincsen információm, nem tudom, hogy formálisan vagy informálisan a swift vagy a belga kommal kapcsolatosan felvették-e velünk a kapcsolatot. Én nem emlékszem rá, de én elsősorban stratégiával foglalkozom, nem az operatív kérdésekkel, úgyhogy én hozzám nem jut el minden inkább úgy fogalmaznék, hogy ha ez megtörtént volna, szerintem tudnék róla, de nem tudom eh, garantálni, hogy ez az eset nem fordult elő. Helbrecht professzor következik. Teljesen értem, miről beszél, de számunkra Európai Ügynökség számára a következő a kihívás, vagy a feladat. Új mandátumot kaptunk ebben az évben, és ebben a megbizatásban a bizottság, a tanács és a parlament senki nem kíván számunkra operatív feladatokat adni. Pont. 2000 18 cég szabályozó van a tevékenységünk, a parlamenten is múlik ez. Ajánlásokat adunk, vizsgáljuk a technológiát, és ennél többet nem tehetünk, csak ajánlásokat tehetünk. Ez tehát egy alapvető probléma. Hogyha most erről a tömeges megfigyelésről beszélünk a mai témánkról, akkor a tagállamok megnézhetik, a programunkat, és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a mi programunkban ne szerepeljen olyas valami, ami az ő nemzeti szuverenitásukhoz eh, tartozik. Walter. Ami a biztonsági réseket illeti. A hátsó kiskapura senki nem írja ki betűkkel, hogy itt van a hátsó kiskapu. Ami a biztonsági réseket illeti, van, amikor eh, ezeket szándékosan helyezik el. Um, what I can give you as an example is two cases which Van, amikor szándékosan beépítenek hibákat ezekbe a szoftverekbe, és aztán vannak tíz éves, akár tíz évvel ezelőtti kutatások is, vagy vizsgálatok az NT5 a Microsoft-tól egy előzetes verziómban a titkosított API-t gyakorlatilag valaki darabokra szedte, és megfejtette a forráskódot. Akkor volt egy hiba a Microsoft szoftverében, és különböző debug szimbólumokkal látták el a rendszert, tehát jobban lehetett látni, hogy melyik funkció milyen szerepet tölt be, jobban meg lehetett érteni, a forráskodot nem kellett annyira nehezen, eh, nagy eh, nehézségek árán felfejteni. És kiderült, hogy egy második kriptokulcs eh, is szerepelt a kulcsban. Ennek az volt a neve, hogy nsa.ki. Szerintünk ez mire való volt? A Microsoft azt mondta, hogy bekapra használták, de hát ez badarság. Második kulcsként nem kell backup kulcs, elég, hogyha egy második másolatot használunk a kulcsból, és valahol máshol tároljuk. Miért kellett egy olyan kulcs a titkosítási rendszerben, amit NSZ-nek neveztek el? Nekem csak egy következtetésem származhat ebből, de azért mindenkinek a saját bölcsességére bízom, hogy mit hoz ki ebből a dologból. A másik dolog a Notus Notes ügy, ez egy IBM-féle e-mail kezelőrendszer, ennek volt egy olyan funkciója, ami a hivatalos felhasználói dokumentációban is szerepelt, ami egy címsort helyezett el az e-mailben, egy különlegesen kialakított címsort, ami a titkosítási kulcsot tartalmazta, amivel titkosították az üzenetet. Tehát, hogyha valaki a másik kulcsal rendelkezett, akkor a titkosított e-maileket el tudta olvasni, és mivel a címsorban ott szerepelt ez a kulcs, meg tudta fejteni az üzenetet. Vagyis csak egy következtetésre juthatok, mire való ez. Hogyha átadják a rendészetnek vagy a hírszerzésnek ezt a kulcsot, akkor a rendészeti szerv el tudja olvasni az összes titkosított üzenetet a rendszerben, mások pedig ezt nem tehetik meg. Ez pontosan azt jelzi, hogy vannak szándékos kiskapuk is, és úgy gondolom, hogy nem ennyire nyilvánvalóan zajlik most mindez. Például a routerek esetében mindig van egy kis doboz, pontosabban most elmagyaráztam, hogy milyen router, és a router biztonságot, hogyha a Google-on erre rákeresünk, akkor annyi hibás működés van ezekben, vagy egy kis bug, ami lehetővé teszi, hogyha valaki egy kicsit ért ehhez, akkor könnyebb betörjön a rendszerbe. Például olyan hackerek, akik nem rendelkeznek túl nagy forrásokkal, pár nap alatt át tudják venni gyakorlatilag a router felett az ellenőrzést teljes mértékben. Ha például van egy távközlési cégnél egy adminisztrátor, aki több ezer routert kezel egy hálózatban, mennyire valószínű, hogy egyáltalán kiderül ez a biztonságérés az árnyékeladókhoz fordulok. Kérem, hogy vegyék figyelembe, szorít minket az idő. Két további panel áll még előttünk. Ezt asszony. Also, um, ha jól értem, ha jól értem azt, hogy az Európai Parlament több pénzt ad ki a WC papírra, mint az ITV rendszer biztonságára, akkor úgy néz ez itt ki, mintha egy nagy biztonságú rendszer, vagy egy kis biztonságú rendszerrel harcolnánk valami nagy ellen. Az Európai Parlament az vidáman hagyott jóvá valamit, nem én, azt hangsúlyoznám, de hát ennek is ez teljesen mindegy. Tehát 2020-ig jóvá hagytunk egy pénzösszeget, de IT biztonsággal nem számolhatok, mert nincs elég pénz. És az, amiről beszélünk, az elf, hát szép elf, de gyakorlatilag ennek nincs tartalma. Azt mondta, hogy jó személyzetre van szükség, olyan alkalmazottakra, akik látják, ha valami változik a rendszerben, és ezzel képesek is elbánni. Hát igen, ez, ez rendkívül fontos. De akkor a felhasználókra vonatkozóan más felhasználásra van szükség. Kaptam egyszer 200 e-mailt egy nap, azt mondták, hogy valamilyen kolléga miatt itt a parlamentben, és hogy akkor változtassam meg a jelszavamat. Nem tudom, hogy így lehet változtatni a dolgon. Az egyszerű kérdés az, hogy képviselőt képviselőként én mit tehetek? Mit javasol ön? Tekintettel arra, hogy a dolgok úgy állnak, ahogy. És, mint elhangzott, nem reményteljes ez az egész. Itt eurók millióiról van szükség ahhoz, hogy alapvetően változtassunk, és megváltoztassuk a dolgot. Az Európolnak pedig a következőket mondom, jól értettem? Önök nem is tudják azt, hogy voltak-e előzmények? Önök azt mondták, hogy nem igazán tudnak ilyenekről. Turn for answers. Akkor most a válaszokat hallgassuk meg. Um, if I understand you well. <clears throat> Ha jól értettem a kérdést, akkor egy korábbi válaszomból azt a következtetést vonta le, hogy nem vagyunk ezeknek az ügyeknek tudatában. A probléma az, hogyha az ember pontosan nem tudja, hogy mit keres, akkor nagyon nehéz megtalálni. A munka során azt kell biztosítani, illetve azt kell biztosítani, hogy vannak különböző ellenőrzési pontok, és hogy megakadályozzuk a betörést, és hogyha valamilyen nem szokásos tevékenységet észlelünk, akkor a technikai személyzetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia az eszköznek a biztonsági intézkedéseit. Van néhány intézkedés, amit ilyenkor meg lehet tenni. Persze soha nem százszerzelékos a garancia arra, hogy az ember mindig tökéletes biztonságban tudhatja magát. Alapvetően tehát százszerzelékos garancia nincs. A kérdés az, hogy mit lehet tenni megelőzésképpen, vagy ilyen betörések ellen. Ezeket a lépéseket megtettük, de gondolom, hogy ez mindenkire vonatkozik. Én nem ellenőrzöm állandóan az automat minden nap, hogy alatta van-e egy bomba mondjuk, de hogyha az ember ezt megteszi, vagy legalábbis kivizsgálja rendszeresen az autóját ebben az esetben, akkor a kockázatokat minimálisra lehet visszaszorítani. Válaszolhatok németül? Ich glaube, da müssen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Véleményem szerint a templomnak a faluban a helye az európai intézmények nagyon sokat tesznek az IT biztonságért, és azért többet költenek, mint a WC papírra, azért ezt tisztázzuk. Az a helyzet, hogy hát ha azt kérdezi, hogy mit tehet, az Enizának van jó néhány ajánlása, ezt fel lehet használni. A szociális a közösségi hálózatokkal hogyan bánjunk, például mondtam, vannak ajánlások, ezt meg kell nézni, az, hogy az, e-mail, az e-mailt például aláírással lehet ellátni. Vannak olyan dolgok, amelyeket a felhasználó hamar megtanul, könnyen. Ami pedig a titkosítást illeti, véleményem szerint jobban meg kell ragadnunk a technológiát, amelyen rendelkezünk. Azt kell megnéznünk, hogy ez a technológia hogyan használható. Azért, mert a rendelkezésünkre álló technológiai eszközöket elég keveset vetjük be. Walter úr. Mivel eh, nincsenek eh, belső ismereteim az európai intézmények technológiai felépítésével kapcsolatosan, nem tudom, mennyit gyűjtenek WC papírra, vagy internetbiztonságra, vagy hálózati biztonságra. A legtöbb nagy szervezetben a WC papír nyer. Általában az információs biztonságra fordított forrásokat is hathatósabban lehet felhasználni, vagy célzottabban, hogy a nyilvánvaló kockázatokat csökkentsük, illetve a szabályozáson is lehet változtatni. A legtöbb nagy szervezetben a felhasználók olyan felhasználók, mint önök is, nem tudnak például PGP-t installálni, vagy titkosított e-mail rendszereket, tehát vannak korlátozások arra nézve, hogy mit lehet telepíteni a gépeken. Olyan döntéseket lehet hozni, ami lehetővé teszi például a PGP-nek a használatát, ezzel kapcsolatosan lehet képzéseket is tartani. Vagy van még egy lehetőség, hogy kizárjuk az emberi tényezőt, és képezzük a felhasználókat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan lehet biztonságosan használni a wifi hálózatot, a közösségi hálózatokat, stb. Ez a biztonsági betörés is emberi tényezőből származott, hogy titkosítatlan szöveget használtak adatküldésre. Ha az ember többet tud erről, és tudja, hogy a nyílt hálózatból ki tudják olvasni a jelszavát, akkor gondolom a jövőben nem így jár el általában az emberek nem tudják, hogy mit csinálnak, vagy hogy mit tehetnének másként. Úgyhogy én a képzést, az felhasználók képzését tartom nagyon fontosnak, hogy tudatában legyenek a valóságos veszélyeknek, kockázatoknak. Köszönöm. Akkor most a válaszokat meghallgattuk, és a terveink szerint további kérdéseket is meghallgattunk volna, de úgy látom, hogy nincsenek jelentkezők, tovább lépünk a következő panelre. Én inkább beszeretném, mert nagyon le vagyunk maradva. A második panel egy prezentációt, Moraes úr prezentációját tartalmazza, amely a tagállamok felügyeleti vagy megfigyelési gyakorlataival foglalkozik. Azután meghallgatunk a Washingtonba küldött Libe delegáció részéről egy beszámolót, úgyhogy Moraes úr a szó és természetesen nagy szeretettel szeretnénk elbúcsúzni, megköszönve az első három előadónknak, hogy eljöttek a körünkbe, látásra köszönjük szépen az értékes gondolataikat. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Thank you. Moraes úr, a szó. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, sürget bennünket az idő. Kedves kollégák, tisztelt vendégek, nyilván valakinek futnia kell a repülőtérre majd, úgyhogy én is gyors leszek. De persze nem szeretnék semmit sem kihagyni. Öt munkadokumentumunk van, ezeket kell átnéznünk, elnök úr. Ebben a részben a megfigyelésről és a washingtoni dokumentumról beszélnék, utána következnének a kérdések, ha ez így elfogadható az ön számára is. Jó, akkor nézzük először azt a munkadokumentumot, amely azt vizsgálta, hogy az USA és EU-s megfigyelési programoknak milyen kihatása volt az uniós állampolgárok alapvető jogaira. Ez a munkadokumentumom egy olyan munkadokumentum, amit egyetül alkottam meg, és melynek célja az volt, hogy megnézze az EU és az USA nagy megfigyelési programjait a Snowden vádak alapján. És hogy megnézzem azt, hogy a különböző programok hogyan néznek ki, és megnézzem a különböző rendelkezésre álló információkat, melyeket USA és EU forrásokból kaptunk nagyon fejlett eszközök rendelkeznek, amely állnak rendelkezésre, kommunikációs és technológiák, ezekkel fejlett meghallgatást lehet lebonyolítani. A kulcsfontosságú itt az, az a legfontosabb, hogy semmiféle nyilvános vitára nem került sor a meg, meghallgatások előtt. A munkadokumentum összpontosít a nemzetközi és az európai jogi keretre is, a tömeges lehallgatásról megnézi azt, hogy az uniós állampolgárok jogait ezt hogyan érintette. Főként az állampolgárok magá adatokhoz, adatok védelméhez való jogát, valamint a tárgyaláshoz, szabad tárgyaláshoz való jogát illeti. A LIBE bizottságban hallottuk, hogy a nemzetközi jogban ezek a programok ellentmondásban vannak az ENSZ idevágó egyezményének 17. cikkével. A tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy a nemzetbiztonsági hatóságok által lebonyolított cselekmények összhangban vannak az alapjogokkal az újságírás témájában. A nyomozás, a bizonyítékok, az állam reagálása kihatással van az újságírásra. negatív kihatással van ö, arra, hogy az újságírókat milyen negatív van érinti ez. Ami pedig az informátorokat illeti, az alapjogok védelme kerül képbe. Végül pedig a az Emberjogi Bíróság beszélt a, sajt, a vélemény szabadságáról, a vélemény nyilvánítás szabadságáról. A Transparency International és mások azt mondták, hogy az informátorokat erősebben kellene védeni. Jó lenne, ha az Európai Bizottság ágazati intézkedéseket fogadnak el uniós szinten, sokkal átfogóbban. Ez összefoglalás arról, amiről a munka dokumentumon beszélek, ez egy tervezet, és ez még módosítható, illetve jóvá kell majd hagyni. És most itt a képzeltbéveli elnökünk engedelmével rá is térnék a washingtoni anyagra. és aztán utána következnek a kérdések, válaszok, ennek én leszek az elnöke. Akkor átérnék a washingtoni jelentésre. ezt nagyon-nagyon röviden. Azért, mert azok a kollégák, akik ott voltak, azok pontosan tudják, hogy mi történt. De tolba mondanám, jegyzőkönyvben mondanám, hogy köszönetet mondok a titkárságnak, a Art van de Kahn úrnak, a Libe titkárságának, valamint a külügyi bizottsági kollégáknak is. Azért a delegációs misszióért, amely akkor zajlott, amikor Washingtonban éppen nem dolgozott a kongresszus, és éppen ezért a kormány, és éppen ezért volt nehéz megszervezni az egészet. Köszönöm szépen, hogy megszervezték mégis. A Tatamszel tekintetében, a háromnapos látogatás tekintetében én úgy éreztem, hogy sikerült is a kongresszussal foglalkozó részt nagyon jól megfelelően lefedni. A, az illetékes kongresszusi képviselők a hírszerzéssel foglalkozó bizottság, valamint az igazságügyi bizottság kérdéseit tárták elénk. Voltak adhok jellegű találkozóink, találkoztunk az NSA vezetőjével, Keith Alexanderrel, biztonsági vezetőkkel is, valamint a hírszerzési és kommunikációs és technológiai vezetővel. És nagyon jó volt, hogy találkozni tudtunk a Nemzeti Hírszerzési Hivatal igazgatójával, Robert Littel. Az elnök tanácsadójával is sikerült találkozni Lizá Monakóval. Az ülés végén sikerült a kereskedelmi bizottsággal is találkoznunk, és beszélgetünk a biztonságos kikötők kérdéséről. Ez is láthatja, mutatja, hogy mi volt a célja a látogatásunknak. Van néhány megjegyzésem. Igaz az, hogy sok mindent, amit Washingtonban tettünk meg, itt is megtehettünk volna, viszont a tagok is nyilván Egyetértenek azzal, hogy jó volt, hogy a meghallgatás egy részét Washingtonban bonyolítottuk le, hiszen a válaszok egy része értéket eh, jelent. Olyan személyekkel is sikerült itt találkozni, akikkel itt nem tudtunk volna találkozni, Brüsszelben vagy Strasbourgban nem tudtunk volna találkozni. Főleg a kongresszusban sikerült olyan személyekkel ö, eh, találkoznunk, akik eh, nem jöttek volna ide a ők az NSA ügyet a kongresszussal kötötték össze, és ennek alapján sikerült megalkotni ezt az anyagot, ami rendkívül fontos. Ezért jelentett többletértéket ez a látogatás, ez egy példa csak. Ez lenne a jelentésem, és még egyszer köszönöm a tagoknak, hogy időt szántak erre a misszióra a látogató három napján, és láthatatlan elnökünk helyett lehetek én az elnök itt most? A munkadokumentum most vitára bocsátható, tagok megbeszélhetik ezt, vagy térek át inkább a másik a munkadokumentumra? Uh, right, let's move on to the next working document, which is... Akkor nézzük a következő munkadokumentumot. A külpolitikával kapcsolatos ö, ö, munkadokumentum, a tömeges lehallgatás ö, külső kapcsolataival kapcsolatos, közben visszajött az elnök is. Ennek az a, a, anyagnak három áfettag is a társszerzője. Néhány bevezető megjegyzést teszek, és megadom a szót Ánának, hogy a külügyi bizottság nevében nyilatkozzon, de elkezdeném, azt mondanám, hogy köszönet illeti az AFED bizottságot. Ők a washingtoni misszió megszervezésében nagyon nagy munkát vállaltak, és abban is, hogy elkészítsük ezt a jelentést. Ez a dokumentum kiegyensúlyozott és egyensúlyt teremt a külügyi bizottságban lemonyolított viták között. Beszéltünk arról, hogy az Európai Unió és az USA között megingott a bizalom. Ártott ez az ügy a bizalomnak. Azután, hogy a tömeges lehallgatásról szóló információk kikerültek. Ez a lényeg. A külügyi bizottság tagjai erre mutatnak rá a dokumentumban. A dokumentum emellett beszél a kémkedéssel kapcsolatos vádaskodásról, a terrorizmus ellenesség kérdése, valamint a nemzetbiztonság, valamint a transatlanti partnerség és a terrorizmus elleni harc témáiról. Beszélünk a Washingtonnal Washingtonba tett látogatás, Washingtonban tett látogatásunkról is. Továbbá az Albrecht úrról, úr által lefedett területről, az adatvédelmi csomagról. A Washingtoni látogatás kapcsán nem beszéltem erről. A jelentésben beszélünk még, és ez többletértéke a meghallgatásnak, tehát az, hogy az Európai Parlament egyedi helyzetben van, hiszen meghallgatást bonyolíthat le az adatvédelmi csomag témájában, és ez fontos azért, mert bizalmat szeretnénk építeni a biztonságos kikötés más témák területén. Ha ez nem sikerül, akkor az USA-val kapcsolatos bizalmunk nem lesz erős, holott erre szükség lenne az emberjogi és adatvédelmi kérdésekben is. Akkor, amikor a hírzerzésről, terrorizmus ellenes harcról, stb. van szó. Elnézést, elnök úr, hogyha megengedi, akkor Anna Gomesnek adná meg a szót, ő a külügyi bizottság member tag, aki részt vett a jelentés megírásában. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt az, hogy közösen utaztunk el, nyilván más szemszögből vizsgáltuk a kérdést, de így is nagyon jó vitát, párbeszédet bonyolíthatunk le az USA-val. Én rendszeresen látogatom az Egyesült Államokba, és azt látom, hogy ők nem igazán figyelnek ránk. De most igen, mert tudták, hogy a kapcsolatunkban a bizalom alapja inog. Az adatvédelem komoly témája mellett még ott van a kémkedés komoly kérdése is, és akkor ennek alapján már nem szövetségesek vagyunk, hanem ellenségek, nyilvánvaló volt, hogy odafigyeltek. Beszéltünk az NSA és a többi és a, a kérdéseiről a kongresszusban, és ez volt nagyon-nagyon fontos. Én hiszem azt, hogy ez meghatározta a válaszukat. Elég töredezetten válaszoltak, és elég szervezetlenül Az NSA-nél nem azt mondták, amit a kongresszusnál. Bár a kongresszus is változtatott véleményén, azután, hogy Feinstein és Keith Alexander szenátorokkal találkoztunk. Azért, mert ő a kormányhoz hasonló véleményt mondott tudják azt, hogy nagy probléma van itt, hogy komolyan megingott az Egyesült Államokba vetett bizalmunk, de hát nyilván ez azért van itt, mert a, a TTIP-ről szóló tárgyalások nagyon fontosak az amerikaiak számára. Ezt ezért nem akaszthatták szögre a válaszukat. Mi az EU-USA adatvédelmi ernyő megállapodásra összpontosítottunk, és arra, hogy a TTIP tárgyalást ettől elkülönítsük. Az a digitális gazdaságról szól. A kongresszusban Rogers képviselő véleménye, egyébként azt hallom, hogy jön ide, jön hozzánk Brüsszelbe, és most egy ilyen párbeszédet is kidolgozunk az amerikaiakkal, tehát ő azt mondta, hogy hát igen, mm, ezt tesszük, mindenki így, így, így jár el, mindenki. És hogy csak folytassuk így szépen tovább. és hogy hát mindegy, nem számít az adatvédelem. Viszont Feinstein szenátor véleménye nem ez volt. És lényeg az, hogy ő találkozott velünk, és Kiss Alexander is ott volt. Viszont ez nem volt nyilvános, és nyilvánosan a hivatalt nem ítélte el azért, amit tettek, és nem mondta azt, hogy vizsgálatra van szükség? Ezt nyilvánosan nem mondta. És talán ez eredményezett egy másfajta reakciót a részükről, mert délután egy kongresszusi meghallgatás volt, ahol Kiss Alexander is ott volt, és Feinstein szenátor aki mindig is támogatta a Hírszerzési Bizottság tevékenységeit, kijött és azt mondta, hogy igen, a bírósági dossziék, valamint a rendszerben az elszámoltathatóság, stb. nem jó. És akkor ez vette őket rá arra is, hogy azután ö, offenzívebb támadó álláspontra helyezkedjenek. A Fehérházban a nemzetbiztonsági tanácsadóval is beszéltünk, a nemzetbiztonsági szakértő tanácsadó is elmondta, hogy igen, valami nem működött. És még mást is mondtak. Azt mondták, hogy tanuljunk Európa tapasztalatából. és hogy vonjuk le a következtetéseket abból, ami történt, hogy javítsunk a rendszeren. Ez jó dolog, de az, ami nem számít pozitívnak, az volt, hogy akkor, amikor a minisztériumban voltunk, Gomes asszony, néhány tag már aggódik az idő, felszállási idő miatt. Kérem szépen, kérem foglalja össze a látogatást, vagy beszéljen a jelentésről. Ami az igazságügyi ami a jogorvoslatot illeti, az amerikai jogban ebben a helyzetben ilyen nincs. Ugyanakkor a minisztériumban azt mondták nekünk, hogy nem ez a lehetőség nem adott, mert ha önök kérik, akkor majd az afgánok is ezt fogják tőlünk kérni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy továbbra is ehhez kellene ragaszkodnunk. Reding asszony mire gondolt, amikor néhány nappal azelőtt azt mondta, hogy az adatvédelmi jogokat nem kell bevenni a tárgyalásokba, mert ezekről nem lehet tárgyalni. De mindenképpen garantálni kell, biztosítani kell az állampolgáraink számára, és az USA állampolgárai is számára is garanciát jelentene ez és akkor minden állampolgár esetében a jogorvoslat biztosított lenne. Ezt szeretném csak hangsúlyozni, hogy demokratikus felügyeletre ö, szükség van. És meg nagyon hosszú út áll előttünk ezek gyakorlásában, főleg akkor ha azt nézzük, hogy a hatáskörök megosztottak európai szinten az adatvédelmi keret végrehajtásával, mert ott van még a nemzeti szint, és a, az nemzeti hatáskörbe tartozik. Köszönöm szépen! Claudia szó. Igen, azt hiszem, hogy szor, valóban szorít minket az idő és éppen ezért én inkább azt szeretném, hogyha tovább lépnénk a, a következő munkadokumentumra, hogyha én egy feladasszony szeretné ezt felvezetni, akkor ezt nem bánom. Ernest asszonynak el kellett mennie. Sajnálom, hogy nem tudott maradni körbenézek, hogy mehetünk-e tovább, tehát ez a harmadik munkadokumentum. Nos, 16.40-től kellett volna ezt igazából tárgyalni, 5 óra, igazából persze 20 perc késésben vagyunk, de nem ez teljesen megszokott. 20 perces késés szerintem nem a világ vége, ez teljesen megszokott. Jó lehet, hogy parlament esetében ez megszokott, de csütörtök délután 20 perc is sokat számít. Mindenkinek vagy a repülője vonata. Ezt az, hogy nincs itt, ezért szeretném, hogyha mindenki bólogatna. That we yes. at least go ahead now, is that okay? Sophie, This is a co-authored report by Mr. Moraes and Mr. Inveld, if you want. Moraes úr és Inetfeld asszony közösen felvezetetik. Sophie. Mrs. Intfeld and Mrs. Ernst. Uh... Igen, hárman készítettük. A hírszerző ügynökségek uh, demokratikus ellenőrzése című munkadokumentumot. Szerintem azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy a titkosszolgálatok vagy hírszerző, a hírszerzés felügyelete, demokratikus felügyelete roppant fontos, ez a meghallgatások során kiderült, a médiában napvilágot látott információból ennyit mindenki leszűrhetett. Nemzeti szinten egész egyszerűen nem működik ez a felügyelet. Egész egyszerűen ez, ez, ez nem tudja lefedni a hírszerzés és a titkosszolgálat gyorsan, úgy tűnik gyorsan fejlődő területét, az új technológiai fejlesztések, fejlődések, újítások és az egész ágazat fejlődése az diktálja, hogy minden liberális demokráciában, hogyha van valamilyen hatalom, akkor legyen annak valamilyen ellensúlya féke, amelyet szintén rendszeresen, amelynek kell követnie az ellenőrző terület fejlődését. Ezért mondom azt, hogy meg kell erősíteni a tagállami demokratikus felügyeletét ezeknek a titkos szolgáltaknak, hírszerző ügynökségeknek. Érdemes lenne ezt hasonló normák szerint csinálni, mert hogyha valóban határon átnyúló módon működnek ezek a szolgálatok, akkor érdemesnek tűnik úgy szervezni, hogy egymásra támaszkodhassunk, hogy Európa egészében egyformán legyenek ezen jogaink védve, és hogy a határon átnyúló együttműködéssel ne tudják ezt az a demokratikus felületet kijátszani, mint egy. Ezek a az ügynökségek, szervezetek a határon átnyúló jellegű tevékenység felügyelete, azt hiszem, a külszolgálatban ilyesmi nem létezik, a, a szerkezeti felépítési dokumentumban is csak kipontozva létezik, pedig akár 70 és 100 közötti uniós hivatalnok dolgozhat ezen a téren. Tehát ez egy ilyen igazi, nem létező szellem titkos szolgálat, tehát az Incenten kívül jó lenne valahogy így gondolni azt, hogy a határon átnyúló jellegű titkosszolgálati tevékenységet felügyeljük, de hát hogyha papíron nem létezik, akkor hogy felügyeljük, de ez egy másik kérdés, másik probléma. Ezek mind megjelennek a munkadokumentumban. Remélem, hogy az a része, amit most kérdéseknek, megvitatandó kérdéseknek nevezünk, ezekből majd ajánlás lesz egy szép napon. Van egy, amelyre külön felhívnám a kollégák figyelmét. Az 1, 2, 3, 4. bekezdés a megoldások között, amely azt mondja, hogy egy magas szintű csoportot érdemes lenne felállítani. Amikor meghallom ezt, hogy magas szintű csoport, akkor fel a szőr a hátamon. To, uh, um, you know, to, to... És uh, ezt túl sokszor halljuk, uh, és túlságosan sokszor ez egy, ez egy uh, kifogás arra, hogy uh, mint egy uh, uh elhalasztjuk, polcra tegyük ezt a problémát. Ugyanakkor a parlamenti ciklus vége előtt fogadjuk majd el ezeket az ajánlásokat, meg kell találnunk a módját, a mechanizmusát annak, hogy a következő, utánunk jövő választásokat követően azonnal folytatja az általunk megkezdett értékes munkát, ezért az általunk megfogalmazott ajánlások csak így ütethetőek át a gyakorlatba. Ha valakinek eszébe jut valami jobb elnevezés, mint magas szintű csoport, akkor azt ne hallgassa el előlünk, álljon elő vele, elő a formával, de hát például az echelon ajánlások eltűntek a sülyeztőben, fontos lenne, hogy ezzel ne így legyen ebben az esetben, ne legyen ez ilyen nagy általánosság. Valóban egy megkezdett folyamatról van szó, a kontinuitást, a folyamatosságot. Ez ezen esetben különösen fontos, hogy garantáljuk. Last remark I would like to make is about um, transparency. Az utolsó megjegyzésem az átláthatósággal kapcsolatos. Ez egy gyakran használt szó e házfalai között, és igen, kevesen szokták azt mondani, hogy az rossz dolog. Ugyanakkor van egy átláthatósági rendeletünk, amely életbe lépett rettenetesen gyenge jogszabály. A tanács és a bizottság főként ez a két intézmény szokta ezt nem alkalmazni, figyelmen kívül hagyni. Én számtalanszor kértem meg ilyen vagy olyan dokumentumot, és a bizottság és a tanács többször is visszautasította ezt. Vannak is függ, függőben lévő ügyek az Európai Bíróság előtt Luxemburgban. Ugyanakkor valahogy megakadtak a tárgyalások az átláthatóság irányelv átdolgozásával kapcsolatban. Nekünk sarkunkra kell állnunk, és az kell, hogy legyen a célunk, hogy ha ezt felülvizsgáljuk, akkor ne tovább gyengüljön, hanem jelentősen megerősödjön. Ezért aggasztóak azok a plegykák, amelyeket hallok, hogy egyes frakciók azt javasolják itt a parlamentben, hogy fogadjuk el a tanács és a bizottság javaslatát ez ügyben, amely ezt az átláthatósági szabályozást tovább gyengíteni. Nos, én ehhez nem szívesen adnám a nevemet. Ezen a héten az éves átláthatósági jelentéssel kapcsolatban készítettem egy szöveget. Ott is elmondtam, hogy vannak szabályaink az átláthatóságra vonatkozóan, de például a dokumentumok titkosítására vonatkozó eljárásrendünk nincsen. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez, ez, ez bizalmas dokumentum, akkor mi az egyetlen módszer egy egyszerű ember számára? A bírósághoz fordul. 5-6 éve pereskedem már ez ügyben, lehet, hogy ha valaki nem képviselő, hogy átlagember, akkor a, a jogi eljárás költségei elrettentők lehetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem elég, hogy ha azt kimondjuk, hogy átláthatóságra van szükség, hanem a, titkosi, a dokumentumok titkossá vagy bizalmassá tételére vonatkozó részletes szabályrendet is el kell fogadnunk minden uniós testületen belül lehetne például egy külön hivatalnok tisztviselő, aki ezzel foglalkozik. Köszönjük Énetveld asszonynak, Klódnak adom vissza a szót. Köszönöm ezt a bevezetést. Rászorít minket az idő, ezért röviden annyit fűznék hozzá, hogy a demokratikus ellenőrzéssel kapcsolatban persze ez egy tagállami hatáskör, a nemzeti titkos szolgálatok és hírszerzések felett nincsen uniós eh, hatáskörünk, tehát a munka dokumentumban sokszor azt a kérdéskört járjuk körül, hogy uniós hatáskör hogyan alakulhat ez ügyben az incennel kapcsolatban lehetnek például konkrét ajánlásokat megfogalmazni, illetve hogyan tudjuk biztosítani, hogy ha együttműködtek a tagállami hírszerző vagy titkosszolgálati szervek, akkor nagyobb átláthatóságot biztosítsunk a tagállamok számára. Mit tesznek a nemzeti parlamentek? Mi azt javasoljuk, hogy a nemzeti hírszerző szervek felügyeletét átláthat, te, erősítsék átláthatóbbá, tegyék a tevékenységüket. Ezt igenis javasolhatjuk a tagállamoknak, a nemzeti parlamenteknek. Persze fontos, hogy tudják, hogy mi is az európai polgárokat képviseljük, és egyes esetekben ez egy megosztott adáskör kell, hogy legyen, nem szabad, hogy ezt úgy gondolják, hogy csak ők láthatják el ezt a feladatot. I, I was, I was... Sophie? Igen, úgyis ezt akartam mondani. Nem lehet akadálya annak, hogy ajánlatokat tegyünk, itt nem szubszidaritásról van szó, vagy hatáskörökről, itt alapvető jogokról van szó. Tegyünk ajánlásokat, hogyha aztán a nemzeti kormányok ezen ajánlásokat figyelmen kívül hagyják, akkor majd nekik kell megmagyarázni a polgárok számára, hogy miért nem akarják, hogy megfelelő demokratikus ellenőrzés gyakoroljan a parlament a hírszerzés felett. Mi ettől az ajánlásokat megtehetjük. Jó rendben, a következő pontra léphetünk, vagy esetleg valakinek van még ezt hozzáfűzni valója? Abrecht úr? Tudom, tudom, elnök úr, de mielőtt áttérünk a következő munkadokumentumra, melynek egyik szerzője vagyok, a, még erre rátérnék erre a kérdésre. Felvetnék egy további gondolatot. Az Európol felügyeleti modelljéről tárgyalunk. Talán érdemes lenne ezt az incenre is kiterjeszteni, illetve általában a titkosszolgálati vagy hírszerző közösség egészére Kisé meglepett, amikor azt hallottam, hogy ebben a parlamentben négy vagy öt olyan képviselő van, aki az INCEN eh, felügyeletét látja el. Nem tudták? De igen. Egy intézményközi megállapodás a tagállamokkal, vagy a tanácssal, ezt nem is tudom pontosan. He is, uh, first of all, ridiculous that we don't... Nevetséges, hogy nem is tudunk erről. mi alapjogokat értékelünk, elemzünk itt, és miért nem is tudunk erről. Az Európai Unió biztonságával is foglalkozunk, és nem is tudunk arról, hogy vannak ilyen képviselők, akik ezt végzik, illetve az is nevetséges, hogy ezek a képviselők föl veszik elünk a kapcsolatot, nem számolnak be a munkájukról. Szerintem ez igen komoly kommunikációs probléma a házon belül. És aztán azt is hallottam, hogy az intézményközi megállapodás értelmében csak a két legnagyobb frakció nak van tagja ebben a felügyeleten látó testületben, nevezük testületnek, vagy esetleg a liberálisok is kaptak egy helyet? Ki ül ott? Senki se tudja. Fogalmunk sincsen. A leghalányabb fogalmunk sem, szerintem nevetséges. És hát igen, csak problémásnak érzem ezt. Erről mindenképpen beszélnünk kell. Gomes asszony talán tisztázni tudja ezt a kérdést such as a system or whatever, a practice, I don't know, exists... Uh... Tényleg létezik ez? Az AFET kiterjesztett elnökségének koordinátorainak tudni kéne róla. Én koordinátor vagyok, de hát ehhez uh, átvilágításra van szükség, ez az én hazám, ezt az én hazámtól még nem kaptam meg, ezért egyelőre nem veszek részt ebben a folyamban. Így nem tudom. Bármi is történt, történik. Én kimaradtam belőle. Legalábbis a koordinátor vagyok, én bővebben erről nem tudok. I think you should do Ask uh, Mr. Brock, the chair of the Foreign Affairs Committee. Brock urat, a külügyi bizottság elnökét kellene ezügyben megkérdeznünk. Elnök úr! A SIDSEN egyébként nem hírszerző szervezet. Situation Center adatgyűjtéssel foglalkozik, adatokat elemez, e, és külpolitika terén a külszolgálat tanácsokkal. Solano idején jött létre, még egyszer mondom, eh, valószínűleg Eston asszony munkáját segíti, ez nem egy igazi hírszerző eh, szervezet, adatot elemeznek, a mások által begyűjtött adatokat elemzik. Minden hírszerző szervezettel ezt halljuk, mi csak elemezzük az adatokat. Most már nem is CITSZENnek, hanem INT-szennek hívjuk. Nincs is jogalap a, lét, a működésére, Par, semmiféle parlament nem ellenőrzőket, azt se tudjuk, hogy mit csinálnak. Én most hallok erről először. Nem is tudtam erről. Azt hittem, hogy az AFET kérdés. Point from our services, the secretariat. So if you allow me, I will read the point that has been made. Jó, hát akkor majd megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba ez ügyben. A jelenlegi intézményközi megállapodás, amely a bizalmas információk átadására vonatkozik, ez alapján csak az AFET, a külügyi bizottság vett részt ebben. A jövőben azonban a belis igazságügyi kérdésekben a LIBE is valahogy bevonásra kerül, bizalmas adatok továbbadására vonatkozó megállapodásról, nem is tudtam. Mint hogyha ez AFED döntés lenne, AFED ügy. Tehát csak ennyit tudok elmondani. tovább léphetünk a negyes számú munkadokumentumra, megfigyelési megfigyelés, együttműködés a megfigyelés tekintetében az EU és az amerikai szervek között, illetve az EU adatvédelmi rendelkezései. Moraes Albrecht urak, ki szeretné ezt felvezetni? Hány percet kapok, elnök úr? Önön múlik. Hát, hogy maradjon idő kérdésekre, válaszokra is, ezért legyen e, lényegre törő. Albrecht kollega. Jó, akkor két percben lezárom. Ez a munkadokumentum alapvetően felvázolja a tömeges megfigyelés, adatgyűjtés gyakorlatát, hogy pontosan miről is beszélünk másrészt. Az európai és amerikai e, gyakorlatról beszél, illetve az adatvédelmi jogszabályi keretet is felvázolja az EU-ban és Amerikában egyaránt. Persze, először is általában véve a tagállamoknak az elsődleges másodlagos uniós jogszabályokat be kell tartaniuk ezen a téren, és vannak erre téren is vannak adatvédelmi rendelkezések. Elnök úr, kikapcsolná a mikrofonját? Köszönöm. Semmi gond, elnök úr. Tehát adatvédelmi jogszabályok, kiberbűnözésre vonatkozó jogszabályok vannak, amelyeket be kell tartani a minden tagállamnak. De a nemzetbiztonság fogalma erősen megjelenik itt, ami minthogyha az elsőleges másodlagos uniós jogszabályok alól kivételt jelentene, és folyik még a vita arról, hogy ez milyen mértékben lehet kivétel, a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozás mennyire terjeszthető ki annak érdekében, hogy ezek a megfigyelések ne kerüljenek a vonatkozó jogszabályok hatája alá. Alapvetően az uniós jogszabályok például az adatvédelem nem terjed ki a nemzet biztonsági érdekek által lefedett területekre, ezért pontosan tisztelnünk kell ezt a fogalmat, hogy mit értünk itt a nemzetbiztonsági érdekeken, illetve a harmadik államok nemzetbiztonsági érdekei nem jelenthetnek kivételt az uniós jogszabályok alól, illetve az uniós másodlagos jog alól. Ez csak a tagállamok számára lehet teremthet kivételre alapot, az uniós jogszabályokat, legyenek elsődleges vagy másodlagos jogszabályok, azokat a tagállamoknak mind tiszteletben kell tartaniuk. A nemzetbiztonsági érdekfogalmát értelműen kell definiálni, megpróbáljuk ezt a munkadokumentumban megtenni, illetve az adatvédelmi szabályok tekintetében egyértelmű kell, hogy legyen az adatvédelemhez való jog, garantálása, hogy ne lehessen ezeket az intézkedéseket sehogy sem megkerülni. Hogy, hogyha erre megfelelő indoklás, nincs a másodlagos, ennek megfelelő indok a másodlagos jogban lefektetve, vagy a nemzeti érdekbe való hivatkozással nem létezik az EU és Amerika közötti keret megállapodásra is hivatkozunk az adatvédelem terén. Itt a rendőri és igazságügyi együttműködés területére gondolunk. A Európa Tanács kiberbűnözésre vonatkozó megállapodásra is utalunk, ami az adatvédelmi elvek megerősítését eh, várja a tagállamoktól, illetve a harmadik országoktól egyaránt, és végül, de nem utolsó sorban az Europolra vonatkozó rendeletnek egy cikkében mindenképpen szerepelnie kell, hogy az alapvető jogokat sértő módon szerzett adatok feldolgozására nem kerülhet sor. Többé, kevésbé ez szerepel a dokumentumban, Elnök úr, több következtetést is levonunk, de ezektől most megkímélném önöket annak, azért, mert szorít minket az idő. Köszönöm, elnök úr, ez nagyon átfogó bevezető volt, nekem nincs is hozzáfűzni valóm, nem maradt. It's not the case. We... Úgy látom, senki nem jelentkezik, úgyhogy akkor tovább léphetünk a következő témánkra és üdvözöljük a következő vendégeinket. Kezdjük utolérni magunkat időben. Most az ügyvéd-ügyfél kapcsolatra vonatkozó következményeket fogjuk megvizsgálni, a tömeges megfigyelés következményei Üdvözlöm! Nagyon örülünk, hogy itt van Jonathan Goldsmith úr az ügyvédi szövetség, Európai Jogászszövetségnek a főtitkára. Ő fogja bemutatni az Európai Jogászszövetség nevében kiadott nyilatkozatot. Ebben szó volt arról, hogy aggódik ez a szervezet a tömeges megfigyeléshez kapcsolódó kockázatok miatt, már ami az a jogászi hivatáshoz kapcsolódó titoktartási követelményeket illeti, illetve a jogállamba vetett bizalmat. Goldsmith úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Még lassabban kellene beszélnie, mert arra várunk, hogy elinduljon a prezentációm, de úton van, mindez ne aggódjon Goldsmith úr. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy a CCB-t meghívta erre a találkozóra. Az Európai Jogászi Hivatás képviselőit tömöríti a CCBE, Van egy gyönyörű térképünk, ezt most nem látják. Ebből derül ki, hogy mely országok tagjaink. 32 teljes jogú tagunk, 12 megfigyelő tagunk van. Összesen több mint egy millió európai jogász képviselőnk nyilatkozatot adtunk ki azzal kapcsolatosan, hogy a tömeges megfigyelés milyen hatással jár az ügyvédek és az ügyfelek közötti bizalomra. Snowden úr által feltártakról beszélek. És nem lehet elsiklani egy nagyon fontos kérdés felett. Hogyha én Edward Snowden ügyvédje vagyok, akkor mi garantálja azt, hogy bizalmas információcsere folyhat köztem és Snowden úr között? Szerintem mindenki tudja a választ, erre garancia nincs. Hogyha mindennek a hatását vizsgáljuk, akkor nagyon fontos, hogy egy-két percet fordítsunk arra, hogy a szakmai titoktartás mit jelent és miért fontos. Az ügyfél és az ügyvéd közötti titoktartása gondolok, minden tagállamban létezik ez, de különbözőképpen nevezik meg. Alapvetően titoktartásról van szó, és én szakmai titoktartásnak fogom a továbbiakban nevezni ezt a fogalmat. Ezt egyébként védik a tagállamok törvényei, alkotmányai és egyéb jogintézményei. Nem minden tagállamban ismer, nem csak, hogy a tagállamokban elismerik ezt a fogalmat, hanem az Európai Bíróság is, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság is elismerte ezt eh, a titoktartási intézményt a, bére, a döntéseiben. Nem elsősorban eh, az ügyvédek érdekét, hanem az állampolgárok érdekét szolgálja ez az intézmény, egy állampolgári jog. A célja az, hogy az ügyfeleket megvédje, és biztosítsa az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Mit jelent az ügyfelek védelme? Az ügyfeleknek lehetőséget kell arra adni, hogy teljes titoktartás mellett beszélhessenek az ügyvédjükkel, a teljes igazságot megosztva vele. Például lehet, hogy megfelemlítették őket, vagy valamilyen szégyenletes dolog derülhet ki az eljárásból, vagy valami más jogsértést kívánnak elfedezni, de az igazságszolgáltatás egészének érdeke, az ügyfelek megbízhassanak az ügyvédben, a teljes igazságot megoszthassák vele. Ez az ő érdekük és a mi kollektív érdekünk is egyben. Az ügyfél számára rendelkezésre állnak különböző lehetőségek, de ezeket csak akkor ismerheti meg, ha a teljes igazságot megosztja az ügy, ügyvéddel. Az is nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően működhessen. Ez miért fontos? A felek között erőegyensúlyra van szükség, ez egy elismert alapelv az igazságszolgáltatásban. Hogyha mondjuk az egyik oldal elolvashatja a másik oldal leveleit, akkor nincsen erőegyensúly, hiszen a több információval rendelkező fél jobban fel tud készülni, a tárgyalásra, megszüntetheti a bizonyítékokat, új bizonyítékokat hozhat létre, erőegyensúly hiány alakul ki, és ezért kell biztosítani a szakmai titoktartást. Érvelhetünk azzal, hogy Snowden úrnak miért kellene kihasználnia a szakmai titoktartást, hogyha neki az a küldetése szinte, hogy titkokat hozzon nyilvánosságra, akkor ő neki miért biztosítjuk a szakmai titoktartás számukra. De ezt nem számára találtuk ki, hanem az állampolgárok számára, a teljes közösség számára, ez egy közérdek. Éppen ezért függetlenül attól, hogy a bűncselekménynek mi a súlya, a civilizációnak az egyik legfontosabb próbája, hogy minél súlyosabb a bűncselekmény, annál fontosabb a felderítés, és megalapozottabbnak kell lennie az igazságügyi rendszernek. Ez az intézmény létezik a büntetőjogban és a polgári jogban, és a Snowden eset pontosan erre példa, hogy ennek hatása van a polgári jogi eljárásokra, és nem csak bűncselekményekről van szó, hanem például céges üzleti titokról is. Olyan cégekről, amelyek után esetleg kémkednek. Például államok is hozzáférhetnek technológiai kereskedelmi titkokhoz, vagy katonai titkokról is lehet szó, vagy általános kereskedelmi titokról, amely eh, ahhoz vezethet, hogy bizonyos külföldi cégek erősebb helyzetbe kerülnek. Ezek a titkok is eh, elkerülnek eh, ügyvédi irodákhoz. Sokan azt mondják, hogy az ügyvédi irodák gyenge láncszemet alkotnak, hiszen a cégek intézkednek az adatvédelem és a titokvédelem érdekében, ugyanezt meg kell tenniük a jogászoknak is. Ezek az alapjai a szakmai titoktartásnak. Mi a kapcsolat a szakmai titoktartás és a demokrácia intézményei között. Ez mindannyiunk számára nagyon fontos gondolat. Lényegében a demokrácia azon múlik, hogy mindenki szavazhasson. Látjuk az iraki és hasonló esetekből, hogy nem csak szavazásról van szó, civil társadalomról, különböző mechanizmusokról a civil társadalom működésében, és az egyik legfontosabb alapja a demokráció demokráciának a hibák kiküszöbölésének vagy kiavításának a lehetősége. A diktatúrákban általában pontosan ez ütközik nehézségbe. Különböző demokrácia, különböző mechanizmusok jönnek létre a demokráciákban, annak érdekében, hogy a hibákat el lehessen kerülni. Itt van a parlament, eh, ahol, vagy az Egyesült Királyság, ahol még az ellenzék is lojális a királysághoz, de mégis betölti ellenzéki küldetését, vagy ott van a sajtó nyilvánossága, illetve az igazságszolgáltatás. A bíróságok és az igazságszolgáltatás, a jogászok nagyon fontos mechanizmust jelentenek egyfajta hatalmi ellensúlyként. Jó példa a közelmúltból, amikor a sajtó nyilvánossága kudarcot vallott, amikor a parlament, a kormány és a sajtó is megfélemlítés vagy kísértés tárgya lett, és különböző parlamenti képviselők és a sajtó képviselői is hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a jogsértések nyilvánosságra kerüljenek, de a bíróságok és az ügy, ügyvédek is nagyon fontos szerepet játszottak ebben. Sokan attól tartottak, hogy mi történhet velük azok közül is, akik egyébként nagyon fontos személyiségek voltak, de nagyon fontos, hogy a hibákat ki tudjuk javítani, de ez csak akkor történhet meg, ha az ügyfél bízik az ügyvédjében, hogy az ügyvéd nem adja át a titkait másoknak. Ami pedig az üzenetem lényegét illeti. Azzal kapcsolatosan, hogy a tömeges megfigyelés milyen hatással van az ügyfél-ügyvéd kapcsolat bizalmas mi voltára, mint említettem, a demokráciának és a jogállamiságnak fontos pillére a szakmai titoktartás, mivel ezt nem tudjuk már teljes körben biztosítani, ezért ez nagyon nagy részt üt a demokrácia alapjain. Ez vonatkozik az ügyfél-ügyvéd közötti kommunikációra is. Az Egyesült Államokból olyan példákat is látunk, amikor az ügynekek visszaéltek az adatokkal, hogyha valakinek a kezében vannak az adatok, azokkal vissza is élhet. Úgyhogy ez nagyon aggasztó számunkra, hogy a demokráciának egy fontos pillérét most megrengettük. A CCBE nem tudja, hogy milyen tanácsot adjon tagjainak, a szövetségeknek és a az ügyvédeknek, hogy hogyan biztosítsák az ügyfelekkel való kommunikációjukat. Amíg ezt az ügyet meg nem tudjuk oldani, addig egy nagyon alapvető fontosságú, illetve intézményes jelentőségű eleme az igazságszolgáltatási rendszernek gyakorlatilag megszűk, megszűnt működni. Az ajánlásaink jogi és technikai jellegű megoldásokra csoportosíthatók. Ami a jogi megoldásokat illeti, mi azt szeretnénk, hogyha európai szinten a szakmai titkokat megvédnénk a kormányzati megfigyeléstől. Az EU nagyon jó helyzetben van, ezt meg tudja tenni nyilvánvaló okokból nemzeti szinten mindez nem biztosítható teljes körben, legalábbis aggályok merülnek fel, hiszen eh, a kémkedés eh, gyakorlatilag jó eszköz, megvéd minket, de nemzeti szinten nehéz eh, erre a problémára megoldást találni. Európai szinten azt tudjuk, hogy az Európai Unió nem épített ki egységes hírszerző hálózatot, ezért az Európai Unió nagyon jó helyzetben van, hogy erre a problémára megoldást találjon, és európai szinten védelmezzék a szakmai titkokat. Például elektronikus megfigyelés szemben nem, európai szintű normákat szeretnénk elérni, ami pedig a technikai megoldásokat illeti olyan garanciát szeretnénk, hogy az elektronikus kommunikáció, a felhő alapú számítástechnika biztonságos lesz a szakmai titoktartás szempontjából. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Nekünk kell köszönetet mondani Goldsmith úr önnek. Nem rossz, egész alkotmányos elméletet osztott meg velünk. Ez nagyon értékes, különösen, hogy öntől származnak ezek a gondolatok, az eh, a legfontosabb eh, ügyvédi szövetség eh, elnökétől Európában. Remélem, hogy itt nem csak egy egyszerű sárga lapról lesz szó, a tekintetben, hogy milyen kockázatok merülnek fel az ügyvédek és az ügyfelek közötti kommunikáció tekintetében ez már inkább vörös riasztásnak minősül véleményem szerint. Köszönöm szépen. Most az előadóhoz és az árnyék előadókhoz fordulok. Hallgassuk meg a kérdéseket. Egyszer elmondom a kérdéseimet. Szonti Intefelt nagyon fontosnak tartotta ezt a panelt, hogy ezt szervezzük meg. Ő sok aggályt fejezett ki az ügyfél-ügyvéd kommunikáció titkosságával kapcsolatosan. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos előadás volt. Olyan világosan fogalmazott, hogy kérésekre alig maradt lehetőség, inkább extrapolálnék néhány gondolatot az előadásából. Ennek az ügyfél-ügyvéd bizalmi kapcsolat sérülésének egyik fontos eleme, hogy sok olyan híresztelés van, mivel sokan keresik az okát ennek az adagyűjtésnek. Az egyik ok, de ez is csak egy híresztelés, az, hogy az NSZ-től elkerül a bűnöldözéshez az adatoknak egy része. Ön felhívta az Európai Uniót európai szintű fellépésre. Ön szerint ez megtörténhet-e, illetve ha igen, akkor ez mennyire sérti a napi működést, és hogy a büntető jogban van-e valamilyen olyan mechanizmus, amivel ezzel meg tudnak küzdeni. És valóban ez a híresztelés ön szerint megalapozott-e? Ez nagyon érdekes lenne, Szofi Intefeld vetette fel ezt a kérdést, úgyhogy rá is hagyom, hogyha rá akar erre kérdezni. Mindenesetre ez a híresztelés olyas valami, amire pedig én szeretném, hogyha kitérne. Jó, akkor gyűjtsük össze a kérdéseket. Intfeld asszony és Albrecht úr következik, és aztán az előadó. Köszönöm szépen, csak néhány kérdésem volna. Úgy vélem, én nem vagyok jogi szakértő, de azt mondanám, hogy a célzott megfigyelés olyas valami, amit csak korlátozott esetben engedélyeznek a bíróságok a jogászok és az ügyfelek közötti kommunikációban, úgyhogy nem hiszem, hogy ez tömegesen megtörténne. Olyan problémával állunk most szemben, hogy a mi kommunikációnk a, aféle járulékos fogás lehet az adatgyűjtésben. Ön szerint ez legális, vagy van arra lehetőség, hogy a kormányt az, vagy a titkosszolgálatokat az ember bíróság elé vigye, hiszen egy alapjogot sértenek, még ha nem is szándékosan teszik ezt. Hogyha a mi kommunikációnk ilyen járulékos áldozata lesz ennek a tevékenységnek, akkor van erre lehetőség. Aztán beszélt arról is, hogy szakmai titoktartásnak nevezik ezt az intézményt, nem pedig ügyvéd, ügyfél titoktartásnak. Tehát a szakmai titoktartás gondolom más szakmákra is kiterjed, például orvosokra, hiszen az ő kommunikációjuk is kérdés szóba került ebben az ügyben, illetve a illetve az újságírókra is kiterjedhet ez. Minden esetre a jogászok és az orvosok egy más kategóriát alkotnak. Hogyha a betegekkel való kommunikáció is így az adatgyűjtés látókerébe kerül, ez is jogokat sérthet. Utolsó kérdésem pedig a három ajánláshoz kapcsolódik, az önök három ajánlásához. Egy kicsit bővebben szólna-e arról, hogy alkotmányosan ez hogyan zajlik? Vannak már kész javaslatai arra, hogy az Európai Bizottságot milyen munkára ösztönözhetnénk? Albrecht úr. Én is ehhez kapcsolódnék közvetlenül, mert a három ajánlás olyas valami, amivel egyetértek, de az első kettőhöz az alapszerződéseken kellene változtatni, a harmadik pedig kissé lehetetlennek tűnik, legalábbis Walter úr előző szavai alapján, aki ugye az előző panelben vett részt. A javaslatait üdvözlöm, de én úgy gondolom, hogy ezek elég sok problémát vetnek fel. Szofi, nem csak a mellékesen elcsípett adatokról van szó, ezek az adatgyűjtések a prizm részéről például nem az itt a lényeg, hogy kinek az adatait gyűjtik, hanem teljes körű adatgyűjtésről van szó, tömeges megfigyelésről. Ezek a megfigyelési intézkedések olyanok, hogy a programok kialakítása alapján nincs is arra lehetőség, hogy bizonyos területeken, bizonyos kommunikációs partnerek között biztosítani tudjuk a titkosságot, hiszen a programokat úgy írják, hogy mintázatokat elemeznek, azt nem tudjuk, hogy milyen helyzetekben keletkeznek ezek a kommunikációs információcserék. Minden esetre ez eléggé borulátó érvhez vezet, ez egy egyértelmű vörös lap. Hiszen már nem lehet valós titkosság ügyvéd és ügyfél között. Nemrégiben elfogadtuk a jogászi segítséghez való joggal foglalkozó irányelvet, és ott abból indultunk ki, hogy a tagállamoknak tisztelniük kell a szakmai titoktartást és ebben az irányelvben is van egy kiskapu, amelyet felcímkéztek a nemzetbiztonsági célokkal. Tehát bármit is teszünk, azt látjuk, hogy van egy óriási fekete lyuk, a nemzetbiztonság fekete lyuka, ahol a tagállamok bármit megtehetnek. lehet, hogy a saját törvényeik szerint sem megengedette, ez, tehát a kérdés visszatér tagállami szintre. Az a kérdés, hogy az ECHR-rel ez összhangban van-e. Az ECHR határozatai vonatkoznak olyan nemzetbiztonsági esetekre is, amelyekről most beszélünk, és egyébként az Egyesült Királyság alkotmánya is vonatkozik az ilyen esetekre, és a tagállamok alkotmánya is vonatkozik, vonatkozik például harmadik országok titkos szolgálataival fenntartott kapcsolatokra. A szabályok alkalmazásáról van tehát itt szó, azokról a szabályokról, amelyeket Isten tudja hány éve kellene már tiszteletben tartanunk. Tehát itt jogalkalmazási kérdésről van szó, és európai szinten az a kérdés merül fel, hogy az európai szabályok alkalmazása hogyan zajlik. A munkadokumentumban már említettem korábban, hogy a nemzetbiztonságot definiálnunk kellene, illetve azt, hogy hogyan értelkeljük, értelmezzük a kivételeket. Az ügyvédhez való hozzáférés jogával kapcsolatos szövegben is beszélünk a titkosságról, és hogyha korlátozólag értelmezők a szerződést, akkor ezeket az eseteket nem szabad tolerálni. Ami az első kérdést illeti, hogy a kiszivárogtatott titok a bűnüldöző szervekhez kerülnek, hát mi ennek nem örülünk. És a, ügyfél ügyvéd kapcsolat titkosságával kapcsolatban megvan a véleményünk. A pénzmosás elleni törvény tekintetében most az a helyzet, hogy az ügyvéd megoszthatja a gyanúját a bűnüldöző szervekkel, mi ennek nem örülünk, megpróbáljuk visszacsinálni ezt. Attól függetlenül, hogy milyen tagállamokban tartózkodunk, mindenhol vannak szabályok, ezek különböznek, vannak különbségek is persze, ha valakinek az élete veszélyben van, olyankor meg lehet szegni a titoktartási szabályt, de egyébként egyáltalán nem örülünk annak, hogy a bűnüldöző szervek felé ki lehet szivárogtatni, és hogy a bűnüldöző szervek az ilyesfajta titkokhoz, bizalmas információkhoz hozzáférhetnek. Ennek egyáltalán nem örülünk. Ami Intfeld asszony kérdését illeti, a lehallgatásról és arról, hogy ez mm, legális vagy pedig nem, hát nyilván ez abszolút attól függ, hogy mely tagállamban vagyunk. Jelenleg egy megkérdezést, múltban is voltak ilyen megkérdezéseink arról, hogy a tagállamok mennyire tudnak hozzáférni az ügyvéd-ügyfél kapcsolatában elhangzott titkos, bizalmas információknak vannak erre kivételek, a tagállamok ezeket megfogalmazzák, úgyhogy nem tudunk feketén-fehéren válaszolni arra, hogy legális ez. Ez az alkotmánytól függ. Még a szakmai titok fogalma is országról országra eltérő. Vannak olyan országok, ahol ezt a büntető törvénykönyv szabályozza, vannak olyan országok, ahol az alkotmány, és vannak olyan országok, ahol a peres eljárás során bizonyítéként fel lehet használni. Nagyon sok olyan ügy van az, e-, Európai, az Emberi Jogok Európai Bíróságán, a 6.-7. cikk kapcsán, mely pontosan ilyen ügyvéd-ügyfél kapcsolatra vonatkozik. Az Európai Egyezmény ilyen tekintetben védelmet nyújt, ez egy ernyőszabály, viszont az előzetes védelem a nemzeti szabályoktól függ. És azt kell megnézni, hogy a, ami pedig a szakmai titkokat illeti, az ügyvédek, a jogászok azok, ahol tehát az ő szagályú, májukban garantálja egyedül a törvény az ilyesfajta bizalmas jelleget. Más szakmákban nem is tudok ilyet felhozni, tehát nem a jog garantálja az ilyen titoktartást. El kell gondolkoznunk azon, hogy a bizottsági struktúránkban, ahol vannak jogi szakértők is, szükség lenne valamilyen standardre, védelmi szabályokra. Elhangzott az, hogy ha uniós szinten nincs kompetencia, akkor nincs értelme ezzel kapcsolatban eljárni. Véleményem szerint azért ez nem értelmetlen. Az Európa Tanács nagyon sok szakmai standardet kidolgozott már, ezeket mi használjuk is, akkor, amikor államok kormányait szólítjuk fel, hogy ezt és azt tegyenek, mert elmulasztották ezt és azt, vagy fejlődő országokat kérünk meg arra, hogy bizonyos standardeket alakítsanak ki, stb. A standardek hasznosak a jövőre nézve, a kompetenciaváltozás miatt is. Ezért lenne jó leülni és valamilyen standardet, normát kidolgozni. Az utolsó megjegyzés Albrecht úr részéről jött a jogászokkal kapcsolatban az, hogy hogyan riasztják a jogászokat, mindent összegyűjtenek. Hát technikai szempontból lehetővé kell tenni azt, hogy ha a jogász ügyfél közötti kapcsolatot bizalmasnak minősítjük. És ha mondjuk az ügyvéd valamilyen kódot illeszt bele a ír bele a kommunikációjába, akkor ezt valahogy szabályozni lehessen. És ennyit egyelőre. Köszönöm szépen. Folytatjuk ezt a munkát a jövő héten Strasbourgban. 7.30-kor Strasbourgban, a plenárison. Hogy melyik teremben? Azt nem tudom. Majd bejelentjük ezt időben. Köszönöm, viszlát.